Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen. Jó reggelt kívánok! Folytatjuk az ülést a hatos napi rendi ponttal. Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországra témában fogunk szavazni elektronikusan, remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. Ha kíván, az előadó mondhat valamit, nem kíván. Úgyhogy akkor kezdhetjük is a szavazást, ha a frakció felkészült lélekben erre. Hármas módosító mellette. Van-e a blokkos szavazás ellen bárkinek kifogása? Nincs. Akkor blokkosan szavazunk. Mindezt elektronikusan, megnyitom a szavazást valamennyi módosítóról. Lezárom a szavazást. 11-1 um, arányban megszavaztuk a jelentést, gratulálok. Hetes napi rendi pont. Állandó problémánk van azzal, hogy megfelelő időben történjen az mentesítési eljárás, az ellenőrzés, Tájékoztatom a kollégákat, hogy a számbevőszék, a bizottság és a többi intézmény is egyetért azzal, mi eleve, hogy gyorsítani kéne az eljárást. Ez ugye attól is függ, hogy mikor adja ki a számbevőszék éves jelentését, általában októberben, novemberben szokott megjelenni. Az a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt gyorsabb eljárásban megvitatni. Nyilván itt a tanácsnak is van mondani valója. Gyakran kell várni a tanácsra, a tanácsi ajánlásra, és akkor formálisan itt sem tudunk tovább lépni, ha ez nincs meg. A fő akadály tehát a tanács, az időterv tartásának nagy hátráltatója. Először a számvevőszékkel kell egyeztetni, utána pedig minden intézményt meg akarunk hívni, és arról egyeztetni, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Ugye a számvevőszék a bizottságtól függ, mi a számvevőszéktől, a bizottság azonban a tagállamoktól, úgyhogy ez egy sok rétegű történet, és nem könnyű itt áttörést előni. E, volt már erre kísérlet több munkacsoportban. A Discharge Calendar munkacsoport nem egy szexi munkacsoport, de ö, most úgy tűnik, hogy minden eddiginél nagyobb az akarat arra, hogy itt áttörést érjünk el. Meglátjuk. Örülök, hogy a számvevőszék is jelen van, és meg is adom a számvevőszék képviselőjének a szót. Gregor, Entschuldigung. Grigor úr, megtaláltam a gombot. Köszönöm, jó reggelt kívánok. Köszönöm a szót és a meghívást erre a mai kiemelt vitára. Régóta gondolkodunk mi is azon, azon hogyan lehetne felgyorsítani az eljárást, és vannak hard adataink ide vonatkozóan. Megpróbáljuk az éves jelentés kiadását november közepéről október elejére, szeptember végére előrehozni, mert évek óta törekszünk erre és a költségvetési rendelet ide vonatkozó szabályaival nyilván összhangban, és hát legalább ezt az egy hónapos előrehozást tudjuk támogatni, javasolni. Ennek megfelelően minden ide vonatkozó anyag elkészítését, a bizottságiakat is, és gondolkodunk azon, hogy az ügynökségekkel mit kéne tenni, mert gyakran az ő mentesítésük szenvedi a legnagyobb késedelmet. Ehhez előbb kellene rendelkeznünk az adatokkal, normál esetben az augusztus 1-én szokott befutni hozzánk. Tavaly összefoglaltuk az ügynökségek vonatkozó ismereteinket a e tekintetben, és 2017-es mentesítés kapcsán egy egységes jelentésben akarjuk a 41 ügynökséget kezelni, nem 41 külön jelentésben. Reméljük, hogy ezáltal is, a központosítás által is felgyorsul valamelyest a folyamat. Vannak azonban olyan ö, hátráltató tényezők, amelyek kikerülhetetlenek, hiszen a mi vizsgálódásunk a konszolidált éves pénzügyi jelentésekre épülnek. Ezeknek át kell menniük a, a belső magánellenőrző, a tagállami hatósági ellenőrző fórumokon is, és vannak olyan bizottsági dokumentumok, erről majd gondolom, remélem a bizottság képviselője mond valamit, amelyeket meg kell várnunk, mielőtt el tudjuk kezdeni a munkát. Ezeket is hamarabb kell megírni, ezek általában májusban készülnek. További hátráltató tényező, és ez megkülönböztet minket minden tagállami hatóságtól vagy magáncégtől, hogy minden európai nyelvre le is kell fordítani ezeket a jelentéseket. A fordításokra az augusztus az optimális időszak. Eddig is arra törekedtünk, hogy augusztus elejére meglegyen mindenünk, hogy legyen idő azt lefordítani augusztus hónapban. De a jövőben mindenképpen ezen leszünk. De mondom, vannak objektív korlátok, realista megközelítést kell alkalmazni. Mondom, az éves jelentés végső határidejét egy-két, három-négy héttel előbbre lehet talán hozni, de sok mindentől függ ez még, és ehhez politikai akarat és együttműködés kell a bizottság a tagállamok részéről is. A fő kérdése vonatkozásban az, hogy hogyan kezeljük az ügynösségeket, lehet, remélem, hogy erről tudunk majd egyeztetni. Van még itt egy gondolat, a számvevőszéknek van egy három éves stratégiája. Ugye már az utóbbi időben régóta performancia elemzést alkalmazunk a bizottsággal összhangban, és az éves performancia jelentés június végén jelenik majd meg. Ez is gyorsító tényező lehet, és a többi külön jelentés pedig november végére hagyható. Eredetileg arra gondoltunk, hogy ezekre is szükség van a mentesítéshez, de rájöttünk, hogy tulajdonképpen ezek nélkülözhetőek, és akkor így előbbre hozható maga a mentesítés, és ezek a külön jelentések megmaradhatnak novemberre. Köszönöm szépen, egyelőre ennyit tudok mondani. Szívesen reflektálunk bármilyen felvetésre még itt a vita során is. Köszönöm, Grigor. Nem elégít ki teljesen, amit hallottunk, de mi azt szerettük volna, hogy már a nyári szünet előtt júliusban jelentesse meg a számvevőszék a jelentését. Mit gondolsz erről, vagy mit gondol erről? Ahogy jeleztem általánosságban, nekünk meg kell várnunk a bizottsági dokumentumokat, a, ha március 1-én megkapjuk a, a pénzügyi jelentéseket és június 30-ig a konszolidált jelentéseket, még akkor is szűken lenne tartható, de ezzel akkor a bizottságra hárítottunk át minden felelősséget. Ahogy mondtam, az ügynökségek kapcsán egy egységes ügynökségekről szóló mentesítés szándékozunk írni, de mondom, e tekintetben is mások határideitől függünk, az ügynökségektől augusztus 1-ig szoktuk megkapni a jelentéseket. Ha ők is korábbi időpontban adják ezt le, akkor el lehet gondolkodni a kérdésem. Az ügynökségek szerintem nem okozhatnak gondot, előbbre kell hozni nekik az időpontot. És úgy, hogy egyszer nyújtsa be mindegyik, az ügynökségeket is képviseli ma valaki a körünkben, Turinsz asszony, mit gondol ön erről? Itt vagyok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ügynökségi szempontból az ügynökségi hálózatokat képviselem. Mi támogatjuk a határidők előrehozását, de hogy önök is elmondták bevezetőikben, nagyon sok szereplős ez a történet, és mi is csak reagálunk és nem agálunk, de amennyiben a releváns dokumentumok, a számbevőszék előzetes mm, szempontjai, a parlament kérdései, hamarabb megjelennek, akkor mi előre tudjuk hozni a, a saját mentesítési jelentésünket. De egy dolgot el kell, hogy mondjak. Általában a szolgálatok és ügynökségek, akik az évet lezárják, és azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, azok ugyanazok, akik az éves zárást csinálják az adott évre vonatkozóan is, és ezzel megduplázódik majd a munkájuk ugyanabban az időszakban. Meg kell nézni, hogy az ügynökségek hajlandóak-e, képesség, képesek-e arra, hogy ezt minőségileg ellássák ezt a munkát, hogyha egy adott időszakban megduplázódik a munkaterhük. Konkrétabb kérdésem lenne, hogy értsük ezt, hogy ha hajlandók rá, milyen ellenállás és mely ügynökségek részéről ö, mutatkozik ön szerint. Mi áprilisra előre szeretnénk hozni az önök jelentés tételét, hogy a számvevőszék már áprilisban rendelkezzen az ügynökségi végső jelentésekkel. Ön szerint milyennek az akadálya, meg a hajlandóság hiányát hol látja? Nekünk is vannak külső ellenőreink, akik eh, ellenőriznek minket. A jelenleg augusztus 1 -e az a határidő, ami alapján mi is megbízzuk a külső ellenőreinket, illetve a bizottság teszi ezt tulajdonképpen. Tehát akkor ezt a határidőt is előre kell hozni, a külső audit szervezeteket is arra kell akkor kötelezni, hogy hamarabb írják meg a jelentésüket. A számvevőszék nevében nem tudok nyilatkozni, hogy nekik mit kéne tenni ahhoz, hogy ez a koordináció meglegyen a külső auditorok és közöttük. De ez az időterv, ami a keretszerződésben benne van, ennek minden eleme meg kell, hogy változzék. Én a Frontexnél dolgozom, nekünk a külső ellenőreink februárban szoktak megjelenni, és akkor át, és júniusban újra jönnek egy follow-up látogatásra, ezt előre lehet hozni a mi részünkről, de akkor a keretszerződést is módosítani kellene megfelelően. Ami a kérdőíveket illeti, többféle kérdőív kurzál most, amit mi körbe küldtünk. Szeretnénk önökkel közösen valamennyi ügynökség számára egy egységes kérdőívet kialakítani. Minél egységesebbek a kérdőívek, annál hamarabb könnyebb őket, lehet őket feldolgozni, és akkor elég lenne egy körben ezeket kiküldeni, begyűjteni. Tudom, hogy erről is lesz ma szó, ezért mondom ezt. Optimista vagyok. Ha mi megkapjuk jövő hétre őket, akkor válaszainkat akár augusztus előtt is megkaphatják. Tehát és előző javaslatunkat is meg szeretném ismételni, vagyis hogy a, a standard kérdőívet egészítse ki egy follow-up, ami az előző év kérdőívével is összhangban van. Vannak egyedi kérdések is, de ezeket csak akkor lehet megfogalmazni, ha már a számvevőszéki jelentés megvan. Ha a számvevőszéki jelentés hamarabb megjelenik, akkor a, ezeket az egyedi ügynökség specifikus kérdéseket is hamarabb lehet kiküldeni. És mint egy három hét alatt lebonyolítható a kérdőívek összegyűjtése, elemzése és továbbküldése a mentesítő hatóságnak. Ja, vielen Dank, jetzt drin. Köszönöm szépen. Mindenki a bizottságra veti tekintetét. Kész asszony, mi az, amit a bizottság tervez? A keretszerződés a számveszék tagjai számára előír egy határidőt, tehát itt egy száz éves naptárat is lehet csinálni ebből az az augusztus végén, tehát milyen intézkedéseket lehet hozni, milyen időtávon belül, hogy tényleg sikerüljön az N plusz egy mentesítés. Ez a mi célunk. És hát ez mindig máson múlik rajtunk kívül, persze, és mindenkin. Parancsoljon! A bizottság természetesen szívesen dolgozik együtt minden egyes érdekelt féllel, annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat, és egy kicsit előrébb tudjuk hozni a határidőket. Természetesen az a legfontosabb, hogy megvalósítható legyen ez a határidő napló vagy menetrend. Mi igazából etapokban, lépcsőkben gondolkodunk, és lehet, hogy ebben az évben előre tudjuk hozni az eljárást, de azon is el kellene gondolkodnunk, hogy középtávon vagy hosszú távon mit tudunk majd megtenni. Tehát ebben az évben a számvevőszéknek elküldtük az ideiglenes jelentéseket, és ezeket most már vizsgálja is a számvevőszék. Éppen most dolgozom azon, hogy finalizálni tudjuk, hogy le tudjuk zárni ezt június végéig. Ez pedig azt jelenti, hogy egy hónappal hamarabb lezárnánk, mint ahogy azt terveztük. Ami a management reportot illeti, ennek június 15-e a határideje, és itt van még a teljesítményjelentés. Reméljük, hogy ez is elkészül majd június közepén. és így akkor a bizottság is elkezdheti ezeknek a megvitatását. Ami pedig az ügynökségeket és a keret szerződéseket illeti, nincs itt most nálam minden ezzel kapcsolatos információ, de én foglalkozom, mint könyvelő több ügynökséggel is, és a külső auditorokkal is én vagyok kapcsolatban. Nagyon sok esetben azonban a külső auditorok, külső magán, privát auditorok véleménye nem hozzáférhető augusztus előtt, ugyanis ezek az ügynökségek maguk kötik meg ezeket az auditori szerződéseket, vagy auditálási szerződéseket, az auditorokkal, és ennek megfelelően kapjuk meg csak mi is a megfelelő információt. Ezek azok az elemek, amiket elkívántam itt önöknek mondani, és az is jó megoldás lehet, hogyha létrehozunk egy munkacsoportot, amely azzal foglalkozik, hogy a jövőben milyenek legyenek majd ezek az etapok, ezek a lépcsők, és hogy hogyan tudjuk általánosságban lerövidíteni az eljárást. Ja, danke schön. Köszönöm szépen. Így képzeltem. Mindenki jó szándékú, aztán mégse haladunk. Nem jutunk eredményre, tehát vigyáznunk kell egy kicsit, hogy a dolog ne fusson zátonyra megint egyszer. Hmm. Nagyon jó, hogy mindenki igyekszik, de ez nem lesz elég. A kérdés most az, hogyan függ ez a tagállamoktól, az onnan érkező adatoktól. Hogyan tudnak átadni az adataikat időben, hogy a számvőszék elkezdjen vizsgálódni? Milyen szerepet játszanak a tagállami adatok a teljes gyakorlat során, amikor akarik rövidíteni ezeket a mentesítési eljárásokat, mert nem vagyok túl optimista a tagállamokat illetően, de persze egy próbát megér. A második pont, a tanácstól megint csak nem jött senki. Vagy van egy önkéntes a tanács részéről? Nincs. A tanács mennyiben lesz kész arra, hogy a mentesítési ajánlást előre hozza? Ez nagyon fontos. Tudjuk, hogy a költségvetési eljárással foglalkozik a tanács, hát ők ugyanazokban a munkacsoportban dolgoznak, amelyik a költségvetést készíti elő, tehát az új költségvetést. Vagyis ők nem szándékolnak párhuzamosan dolgozni. Tudom, hogy férfiaknak a multitasking egy probléma, és hát akkor a nőknek se engedik meg. Vagyis azt a nélkül, hogy előre hoznánk ezt, ez nem fog működni, mert ha az ajánlás a tanácstól februárban jön, most itt készítettünk egy menetrendet, amit a kontban már egyeztettünk, hogyha a tanács ajánlását, akkor proforma a plenáris kell kivárni, de eljön majd az a pont, amikor a tanácsot balról előzzük, és megfelelő döntést már mi meghozzuk, mielőtt a tanács döntést hozott volna és akkor lesz egy nagyobb vita az egészből. A titkárság talán fel tudna készülni arra, hogy mi is történik egy ilyen esetben, de őszintén szólva igencsak van ilyen irányú szándék bennem, hogy lerövidítsem az eljárást. A legjobb ajánlás se segít semmit, hogyha túl későn születik meg. Mit csinál a tanács, ha mi hamarabb vagyunk kész? Erre ez nagyon érdekelne. Mit csinál a mi mentesítési eljárásunkkal, és ők jönnek majd a megjegyzéseikkel mert azok fele annyira se alaposak, mint a mieink, amit a tanács megállapít, azt már rég megállapítottuk korábban, általában. Vagyis a tanácsa folyó tárgyalások során ezt fel fogjuk vetni. kezdte azt mondja, hát még egy kicsit talán érdemes lenne elmondani, milyen szerepet játszanak itt a kállámok, milyen lehetőséget lát ön itt, hogy van-e itt határidő rövidítési lehetőség, aztán a számbevőszék Gregor úr mondja el, hogy milyen munkákat lehetne már a folyó évben elvégezni. Mennyire fontos az valójában az önök munkája szempontjából, hogy az éves zárszámadást megvárjuk, illetőleg a konszolidált eh, elszámolást, eh, hogy eh, és akkor, hogy hol vannak az esélyek a rövidítésre. És aztán persze nekünk is van dolgunk itt a házban, a parlamentben. Gregor úr mondja azt, el azt kérem, hogy mikor készül el az éves beszámoló, és mikor megy el a fordítókhoz mert az is elképzelhető adott esetben, hogy a munkák egy részét mi elvégezzük. Itt egy ideiglenes vagy előzetes példányon már dolgozítodunk, anélkül, hogy az összes nyelvi változat rendelkezésre állna. Tudom, hogy több tabut döntögetek ezzel, de csak így fogunk tudni haladni, ha a tabukat döntögetünk. A költségvetési rendelet legutóbbi átdolgozásánál lemondtunk arról, hogy a határidőket megvitassuk. Nagyon radikális módosítók voltak az asztalon akkoriban, de nem a költségvetési rendelettel van baj. Először egy eljárásra van szükség, amit létre kell hozni, és utána beindíthatjuk a dolgokat. Buszkesz asszonynak adok még egyszer szót, és utána Gregor úrnak kérem, hogy reagáljanak. Köszönöm szépen. Nézzük a tagállami információt, ez természetesen elengedhetetlen ahhoz, hogy el tudjuk készíteni a jelentéseket. Ami a mezőgazdaságot és a kohéziót illeti, február 15-én érkeznek meg az információk hozzánk, utána mi ezeket elemezzük, és ez után tudom én elvégezni a munkát, és utána kerül ez a bizottsághoz, utána pedig minden egyes intézménnyel és ügynökséggel együtt elkészül a konszolidált költségvetés, és amikor már ez elkészült, akkor valóban nagyon nehezen tudunk már, nagyon nehezen tudjuk felgyorsítani a munkát, tehát elképzelhető, hogy el tudjuk ezt készíteni mondjuk egy héttel a határidő előtt, de hát ennél gyorsabban azért nem nagyon, és hogyha a tagállamok nem küldik el időben az információt, akkor mi sem tudunk megfelelőképpen dolgozni. Tehát Együtt dolgozunk az auditorokkal, és mindez az információ, amit már el tudunk küldeni a számvevőszéknek, azt azonnal elküldjük, hogy a számvevőszék is hamarabb meg tudja kezdeni az auditot. Tehát gondolom, hogy ezt mindenki megérti, hogy sem a konszolidált, sem a bizottságra vonatkozó számításokat én nem tudom elkészíteni, amíg meg nem kapom a megfelelő információt. Tehát az minden egyes más jelentést, mondjuk a teljesítményjelentést, ahhoz is ugyanebben az időszakban kapjuk meg az információt és az adatokat, és akkor tudjuk elkészíteni a különböző jelentéseket, amelyeket utána ugye a bizottságnak el kell fogadnia. Ami az ideiglenes jelentéseket illeti a végleges jelentéshez képest, ugye itt egy hónap különbség van, ebben az évben is ezt fogjuk megtenni, és reméljük, hogy minden elfogadásra kerül majd, mint ahogy említettem, volt június közepén. kérdést még feltehennék, amit elfelejtettem mindedig, a főigazgatók éves tevékenységi beszámolója, ezek nagyon fontosak. Ezek a beszámolók mikor kerülhetnek hozzánk, mikor lehet közé tenni őket? Pillanatnyilag június 30-a szerepel a költségvetési rendeletben, de ez persze túl késő. Hát március végén kész vannak ezek. Tehát mikor lehet ezeket a legkorábban tenni, vagy előterjeszteni? mert ez a munkák szempontjából nagyon fontos, hát itt a belső munkánk szempontjából, itt a szakbizottsági munka szempontjából is ezek nagyon fontosak. Meg tudnám mondani, hogy meddig lehetne ezeket előrehozni? The annual activity reports uh, sont... Az éves tevékenységi jelentést június 15-ig kell elküldeni, az éves menedzsment és teljesítmény jelentéssel egyetemben. Ezt elfogadja a bizottság. Ezek tulajdonképpen az éves tevékenységi jelentéseknek a szintézise. Tehát mindezek a jelentések június 15-én állnak jelent, rendelkezésre. Vagyis két hetet nyernénk azért, ez nem igazán nagy eredmény, a kérdés most az, hogy a, mikor kaphatnánk meg mi legkorábban a beszámolókat, mi mikor kaphatnánk meg, és mikor lehet közzétenni, aztán ez egy másik időpont lenne, de mikor kaphatnánk meg mi? Comme je dis, la, la, la, les documents qui approuvent tout... Mint ahogy elmondtam, mindazok a dokumentumok, amelyek ennek az alapját képezik, ezek az éves menedzsment és teljesítmény jelentések, és az egész csomagot legkésőbb június 25-én kell elfogadni, és ez az a pillanat, amikor a bizottság ezeket nyilvánosságra tudja hozni. Köszönöm szépen. Gregor úr. Köszönöm szépen, hogy szót kapok újra. Szeretném kifejezni nagybecsülésemet, hogy bizottságnak, hogy 10. június 15-ére megkapjuk ezeket az ideiglenes jelentéseket, és június végére már sikerül majd a beszámolókat elkészíteni, és ez fontos dolog, erre ígére, ez sokat segít nekünk abban, hogy az, elkészítsük az összefoglalónkat az éves jelentésben, július közepére akár. Talán jó lenne, hogy egy belső bemutatót is tartunk, mondott az esetben az éves jelentés kapcsán 2017-es évről beszélek, tehát május végére az összes fejezetet el lehet fogadni, szerintem az éves jelentésben, aztán júni 13 és július 2-a között lenne lehetőség további munkára, aztán július 12-ére lehetne elfogadni a fejezeteket. Ez az időzítés, amikor azt, a fordítások is vannak, aztán van a fordítóknak egy belső határideje, ez augusztus vége, amikor elkészítik a hivatalos változatokat. Szeptember első heteiben aztán el tudjuk készíteni a dokumentumot, és elő tudjuk készíteni a közzétételre, publikációra. Ez lenne a 2017-es évvel kapcsolatos menetrendünk, de hát természetesen, hogyha van olyan munkacsoport, amelyik szinkronizálni tudja a menetrendet ennél jobban a, az intézetek között, mi abban szívesen részt veszünk, hogy ezt a szinkronizációt elvégezzük. Köszönöm. Vagyis, hogyha július 12-én a jelentés maga van, akkor a kérdés az, hogy milyen korrektúra, milyen javításokra van szükség. Ezt értem, hogy szükség van ö, ö, ellenőrzésre, tehát a 7 12-e a közététel időpontja is lehetne, ugye, mert akkor tudjuk mi megkapni. Mi nem akarunk semmit elvenni a szemvőszéktől, ez a legfontosabb munkájuk évente, tehát el tudja képzelni, és itt a személyes véleménye érdekelne, hogy a számbevőszék az éves jelentés mondjuk egy nyelven, tehát hogy a közzététel egy nyelven történjen, és utána elkészülnek a megfelelő nyelvi változatok, tehát eh, július 12-én el tudja képzelni, hogy a a sor kerüljön, a korrektúrát figyelembe véve, vagy ez kizárja, hogy ez, egy, ez, ez a fajta közzététel előforduljon. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan stratégiai döntés lenne, amit az elnökünknek a testület összes tagjával egyeztetnie kell. Mint ahogy ön is elmondta, ez tabukat döntöget, de úgy gondolom, alapesetben a jelentésükben azt ajánljuk mi is, hogy az elszámoltathatóság jobb legyen, és az EU 27-28 tagállammal ugye azt is jelenti, hogy az összes tagállamnak látnia kell, de hát ez egy én feltételezésem. Kulcskérdés az, hogy ezt megbeszéljük az elnökünkkel, a testülettel, és igyekszem ezt elérni, és akkor majd visszajelzést adunk önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hogyha korrektúrákra szükség van még, de hát hogy a javítások, kisebb javítások, hát ezt úgy lehet csinálni, mint régebben is adott esetben kiegészítésképpen hozzáilleszteni a javításokat, mert hát nyilvánvalóan a korrekciókra szükség van. Szeretném önnek elmondani, tehát, hogy gondolkodjanak el ezen, mert különben nem fogunk tudni haladni ebben az egész történetben. Jó, Derek, parancsoljon, ez nem... Eh egyedi fellépés. Köszönöm szépen. Nagyon sok intézmény vesz részt a mentesítési folyamatban, és természetesen látni kell a tagállamok szerepét is, és ez még nehezíti a dolgot a legkülönbözőbb szakaszokban a mentesítés során és képviselőként nehéz látni, hogy valójában milyen kép ez, mert nagyon sok intézmény vesz részt a munkában, könnyű az intézménynek azt mondani, hogy mi szívesen dolgoznánk gyorsabban, de a többi intézmény az, akinek az első lépést kell megtennie. Képviselőként úgy gondolom, hogy fontos lenne egy diagram vagy egy ábra, hogy hogyan működik ez a mentesítési folyamat, kifelel miért, és utána talán láthatnánk, hogy hol vannak tényleges lehetőségek arra, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, hol vannak az akadályok, és ki tudja ezeket elhárítani, kinek mi dolga lehet ebben az ügyben. Talán a társaság, a, a titkárságunk más intézmények titkárságával együtt össze tudna állítani egy ilyet. Hol vannak a, hogy tényleg lássuk, hol lehetne felgyorsítani ezt a folyamatot. Nagyon szívesen elfogadjuk, lesz egy ilyen Ayala Zender kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután alaposan végighallgattam a hozzászólásokat, szeretném elmondani, hogy egy egész sor információ van itt, ami rendelkezésre áll, és ezek akár többször is, több oldalon is megérkeztek, mert igyekszünk átfogó képet alkotni, de talán racionalizálni is lehetne bizonyos lépéseket a dokumentumok kapcsán. Egyszerűsíteni mondjuk a kérdéseket, ezt megtettük az ügynökségeknél is. Hát az idén az a helyzet, hogy az előadó Szarváma úr az egészet még egyszer az asztalra tette ezt a témát, és talán az Európai Bizottságnál is van lehetőség arra, hogy egy hasonló megoldásra törekedjünk, vagyis lenne egy alapkérdőív, amely az alapvető információkat kéri be, és utána a mindenkori év kapcsán konkrét információkat pluszban lehetne begyűjteni a még felvetődő problémákból kiindulva, illetőleg amivel számíthatunk egy adott időszakon belül, tehát x plusz 1 plusz 2 plusz 3 éven belül. Úgy gondolom, hogy az információ, ami rendelkezésre áll júniusban, azért az már egy kulcsinformáció, és el tudnám képzelni ezek után, hogy a az ellenőrző tevékenységünket előre hozzuk egy-egy lépésben. Persze azonosítani kell, hogy mi az, amit el tudunk végezni a nyári szünet előtt, meg hogy mi mit kapunk meg információként, és hogy milyen alapvető információra van szükség, hogy a kérdőívek és az egyes a kérdőívek alapján és az egyes intézmények tudják, hogy nekünk mi a fontos. Szerintem ez egy fontos dolog, és utána a konkrétabb kérdéseket később még pótolni lehetne. Ami ennek az előnye lenne, hogyha egyfajta nyomást tudunk felépíteni, hogy a folyamatokat javítsuk, a tagállamok esetében például el tudom képzelni, hogy segítene az Európai Bizottságnak is, tehát az ő hasznukra is válna ez a gyakorlás, és hát vegyük a számbevőszéket például. Nyilvánvaló, hogy egy kritikus szakaszban járunk, a hagyományos eljárás átalakítása kapcsán, és eredményorientált beszámolási rendszer, ez egy fontos dolog. És meg kéne nézni, hogy mi egy, hogyan pozícionáljuk magunkat. A koordinátorokkal is egyeztetni kell ezt még, de elképzelhető, hogy a mostani idei munkákkal párhuzamosan az Európai Bizottság mentesítése kapcsán létre lehetne hozni egy intézményközi munkacsoportot, ez már szóba került, Egyszerűen azért, mert ez könnyíteni a az előadó feladatát is, és akkor nem kell ehhez bibliát készíteni, hanem egyszerűen a fő aspektusokat kéne megállapítania ennek a munkacsoportnak, mindenek előtt a politikai célkitűzéseket kéne meghatározni, és utána ezek alapján meg tudnák állapítani a rendelkezésre álló információkkal, mit tudunk elvégezni. Hát vannak olyan információk, amelyek az első negyed év előtt már rendelkezésre állnak, és hát kevésbé foglalkozunk ezzel eddig és ami az előzetes dokumentumot illeti a végső mentesítés kapcsán, ebben is fontos információk vannak, de hát ezek az információk már korábban is rendelkezésre állnak, tehát már a folyó évvel kapcsolatos beszámolóban is szerepel ez, és adott esetben nem kéne megvárni a follow-upot, hanem időben, amikor az információ megvan, előkészíteni. Sőt, ez azt is jelenteni, hogy már nyári szünet előtt is tudjunk dolgozni, sőt, a munka egy fontos részét akár nyári szünet előtt is el tudnak végezni, és aztán a második fél évben az, csak azzal foglalkozunk, amit ön is elmondott. Vagyis ez oda vezethetne, hogy bizonyos hibákat feltárunk, kiavítunk, de ez a második fél év munkája lenne akkor, ez a munkacsoport vita témája lehetne, az árnyék előadók is megvizsgálhatnák ezt, és utána a koordinátorokat is be lehetne vonni most ez lenne a kivezető út szerintem. A fontos a határidők szempontjából az, hogy egyszerűsítsük az eljárást. Nem akarunk kevésbé hatékonyak lenni, de racionálisabban kell dolgoznunk. Bizonyos információkat egy korai időpontban már feldolgoznánk, és akkor későbbi információkat elvégezik, Nem kell ehhez párhuzamos munkákat végezni. A számveszéktől, az ügynökségtől megtudunk valamit, megvannak az információk, akkor nem kell tovább várni, ha már ott van. Ez lenne a kivezető út, amelyben önök egyet tudnak érteni. Talán jobb eredményre juthatnánk, az alapján, hogyha tényleg mindenki jó szándék, hogy itt elmondták, és hát a tanácsnál is van egy jó szándékú, jó hiszebű párbeszéd, ami alapján itt haladni kell, és itt, itt tudunk haladni szerintem. Rendben van, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az N plusz egy eljárást el akarjuk érteni, akkor hátulról kell felgöngyölíteni a dolgot, tehát N plusz egy. aztán decemberi plenáris Strasbourgban, és onnan visszagörgetni az egészet, hogy ez hogy alakulna. És hát induljunk ki abból, hogy a tanács is készer, és stb. Nagyon sok kérdőjel van ebben az ügyben, ezeket nem szabad alábecsülni, de elkészítünk egy ilyet, egy ilyen diagramot, hogy ez hogy alakulhatna. Amikor elkezdtem, akkor a mentesítési eljárás még májusban volt. Hát most márciusra hoztuk előre, tehát szép lassan kúszunk az N plusz 1 felé, de hát készítünk egy diagramot, aztán a kérdőívek szabványosítása a bizottság felé, vagy más intézmények felé ha látjuk, hogy milyen különböző problémák vannak az egyes alapokban, és a beszámolókat ezzel kapcsolatban, hát én emiatt kétlem, hogy itt ezt tényleg standardizálni lehetne az ügynökségek esetében, hogy az Európai Bizottságnál talán van ilyen lehetőség, bennünket ez érdekel, de ezért a költségvetési rendelet átdolgozását is előirányozzuk. Ezekre az információkra szükség van, ezt nem kell külön bekérni, majd írjátok bele automatikusan. Itt is volt ellenállás, amit én meg is értek részben, és most rátérek. Két rossz hírem van a szakbizottság számára, és egy jó hírem is van a rossz hír az, hogy mi vagyunk az a szakbizottság, amely a legtöbbet ülésezik itt a parlament. A második rossz hír az, hogy a mentesítési eljárás, hát mintegy 8-9 ezer emberes oldalas olvasást jelent. Persze, be egy ember nem tud mindent megcsinálni, tehát most ki az, aki, vagy aki megnézi a 9000 oldalt? Hát, ja. Most a jó hír. Aki ezt elolvassa, az tényleg tudja, mi történik az EU-ban, az egyes alapokban és az EU intézményekben és most reklámozni szeretném a tevékenységünket, tehát eh, tényleg eh, count dokumentumokról van szó, az éves jelentések eh, a főigazgatóságoktól, például az agrár és a regionális ügyek főigazgatósága alapvető fontosságú, hogy az Európai Bizottság jelentése ezeket a beszámolókat közzé kell tenni. Márciusban egyébként már kész vannak ezek, és akkor be kell terjeszteni őket szerintem de akkor még egy darabig a fiókban maradnak egy belső eljárások kapcsolatban az Európai Bizottságnál július közepéig, vagy 15 éig Szerintem itt kéne ezt megváltoztatni. Buszkez asszony, e, korábban kell megkapnunk az agrár és a regionális jelentéseket e, a főigazgatóságtól, mert ezek kulcsfontosságúak az EU számára, mert ezek nagyon nagy alapok. Aztán, ha hozzájön még a kutatás, fejlesztés, vagy a DEFCO is akár, akkor az azt jelenti, hogy minden fejezetből valami már a kezünkben van. A, fő, a Human Resources, az emberi örövácsok főigazgatósa, főigazgatósága is jobb beszámolókat készíthetne, mert mindig bosszant, hogy mennyi mindent nem írnak bele a jelentésbe, vagy a beszámolóba. Tehát az Európai Bizottság számára is fontos lenne, hogy megvizsgálják, tényleg beszámolót készítünk, elszámolunk tényleg, vagy kötszorkálás. Tehát a jelentések előrehozatala nélkül nem fog menni azokról a, beszélek, a beszámolókról, amiket beszéltünk. Aztán Ajala Zender asszony, természetesen a munkacsoport fontos, hogy elvégezze a munkáját. Szerintem fontos, hogy létrejöjjön ez a munkacsoport, mert ezt a lendületet meg kell ragadni és utána meg kell vizsgálni, hogy a tanácssal mit csinálunk, meghívjuk mondjuk az elnökséget, és írásban konfrontáljuk őket, szembesítjük őket a kérdéssel, hogy mit csináljunk. Tehát próbáljuk meghívni őket, hogy a vitát egy kicsit kiszélesítsük. Aztán az ügynökségek kérdése, a számvevőszék kérdése, úgy gondolom, hogy mindenki megkapta maga feladatát, hogy mit gondolkodjon el, és akkor mi hátulról görgetjük fel ezt az eljárást, és akkor döntéseket hozunk. Egy dolog világos, minden esetre több biztost kell meghallgatnunk egyetlen ülés keretében, de hát ez nem fog működni. Adott esetben mondjuk, azt is megtehetjük, hogy az ügynökséget annak működnie kéne. Tehát elő, előre hozzuk az ügynökséget és a többi intézményt hogy aztán az Európai Bizottság egy kicsit később időpontot kapjon, több időt kapjon, mert az a legbonyolultabb költségvetés. Különböző modelleket kell végig gondolni, hogy ez olyan működhet. Minden esetre a jelenlegi határidőkkel ez nem fog működni, ezt már láttuk. Ines, parancsolj. Digamos, en cuanto a la carga de trabajo de la comisión. Köszönöm szépen. Valóban el kell ismernünk, hogy a bizottság nagyon komoly munkát végez, és nagyon sok is ez a munka. sokszor, amikor arról beszélünk, hogy milyen hosszú dokumentumokat kell elolvasni, hát valóban ezeket mindannyiunknak el kell olvasni, úgyhogy jó lenne, hogyha racionalizálnánk valahogyan ezeknek a, jelentős, ezeknek a jelentéseknek a hosszát. Nyilván 8000 oldalt nem tudunk elolvasni, és azért az is előfordul, hogy ezek a jelentések, például a menedzsment jelentés, vagy a jelentés, azért átfedik egymást, illetve a kérdőívekben is vannak olyan részek, amiket utána viszont látunk a jelentésekben. Tehát, hogyha ezt tudnánk valahogy racionalizálni, akkor egyrészt rövidebbek lennének ezek a dokumentumok, másrészt pedig tudnánk, hogy nem kell kétszer 8000 oldalt végigolvasni, mert tulajdonképpen ezek nagy részben fedik egymást. Úgyhogy jó lenne, hogyha úgy jönnének létre ezek a jelentések, hogy mindegyikben csak és kizárólag új és hasznos információ van, és nincsen benne semmi ismétlés. és sok esetben az is előfordult, hogy végigolvastunk egy rettenetesen hosszú dokumentumot, és végül nem volt benne a válasz, amit kerestünk. Feltétlenül erre nagyon szükség van. Jövő évben a kollégák ezer dologgal foglalkoznak, tehát e, e, nagyon elfoglaltak lesznek. Igyekszünk a munkacsoportot egybehívni, összeállítani, és igyekszünk az eljárásokat standardizálni, és a június 15-i dokumentum, amiket addig kell előterjeszteni, tehát ez a kulcs dokumentumokon, és fontosak számunkra, de hogy tényleg értékelni tudjuk ezt, más dokumentumokra is szükség van, amiket be kell gyűjteni. Ez tényleges problémát jelent. A költségvetési ellenőrzés az nem a lusták munkája, ezt mindig is tudtuk. További hozzászólás nincs. Ezzel a napi rendi pont végére értünk. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólási igény? A jelenlévő résztvevők ilyet nem jeleztek. Minden esetre biztosítani szeretném önöket arról, hogy önökkel együtt az az érdekünk, hogy jobb eljárásunk legyenek, kevésbé bűrotatikus eljárások, ez saját érdekünk is, és itt igyekezni fogunk a továbbiakban is megfelelő rövidítéseket elérni. Ezzel a kilencedik napi rendi pont jön, az Európai Unió Bírósága már megjött, már nem áll a dugóban. Európai Unió Bírósága. Hol vannak? Igen, látom. Valerio Blanco úrat. Üdvözlöm az Európai Bíróságtól a 2016 évi mentesítés nyomon követés az Európai Unió Bíróságával kapcsolatban. Blanconak mindjárt meg is adom a szót egy összefoglaló célzattal. Parancsoljon! Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen a meghívást. Azzal a célzattal hívtak meg minket ide a mai napon, hogy a 2018. januári bírósági döntésről be tudjunk önöknek számolni, A második bírósági kamara döntéséről van itt szó. Alexander Kornizov bíró vezetésével, illetve az ő kinevezéséről van szó, amelyben eljárásbeli probléma merült fel, és végül azt állapítottuk meg, hogy ez a kinevezés nem volt megfelelő. Ez a mentesítés 53. pontjára vonatkozik. A bíróságot arra kérték fel, hogy a második kamara döntését döntésével kapcsolatban foglaljon állást. El kell mondanom, hogy ezek a bírósági ítéletek addig vannak érvényben, amíg egy magasabb szinten ezeket vissza nem vonják. Ez pedig azt jelenti, hogy csak és kizárólag az történik, hogy az általam említett bíróság, amennyiben visszavonja ezt, és abban az esetben ez az ítélet érvénytelenné válik. Eddig öt ilyen eset történt, és ezekben az esetekben mind közszolgálati törvényszéki kérdésekről volt szó, olyan bírák kinevezésével, amelye, vagy akiket, akikre vonatkozik a 2018. január 13-i bírósági határozat. Volt még két olyan kinevezés, amely szintén közszolgálati törvényszégeket érint, és amelyek, amelyeket szintén vissza lehetne vonni ugyanezek miatt, az okok miatt. Természetesen más határozatok is voltak, melyeket ugyanez a bíró írt alá, de ezek már végrehajtásra kerültek, tehát ezeket már nem lehet megkérdőjelezni, ezeket már nem lehet visszavonni. Ez tehát az első reakciónk, az első reagálásunk a mentesítési állásfoglalás 53. pontjával kapcsolatban, és akkor várom a kérdéseket, és szívesen válaszolok a konkrét kérdésekre. Köszönöm szépen, ön igazgatóként dolgozik a bíróságon is, és érdekes lett volna olyan szempontból, hogy a vezetőség állást foglaljon, hogy értsék, miről is beszélünk valójában. Volt egy ítélet, egy olyan ítélet, egy fellebezés kapcsán, pontosabban egy kinevezés kapcsán, tehát egy kinevezést megtámadott egy bíró négy hónappal az határidő előtt, és az Európai Bíróság azt mondta, hogy a bíró kinevezése nem volt jogszerű. A tanács tette ezt a kinevezést, de ez nem volt jogszerű, és ezzel az Európai Bíróság megállapította, hogy az összes ítélet, amit ez a, ahol, amiben közreműködött az említett bíró, és megtudtuk, hogy hat életről volt szó, és négyet meg is támadtak. Vagyis úgy gondolom, hogy ez nem túl jó kvóta, és ami a költségeket illeti, a négy hónapra való kinevezés, ez azért egy szegénységi bizonyítvány, el kell, hogy mondjam, kifejezetten erről szeretnék beszélni. Egyszer arról, hogyha visszatérnék a, erre a kinevezésre, és nem tudom elképzelni, hogy jogászok nem vették ezt észre, és nem hívták fel a figyelmet arra, hogy ez a fajta kinevezés ahol egy lista, egy 2013-as listáról választották ki a bírát, egy másik pályázat volt ez a kérdésem most az, hogy az Európai Bíróság részéről valaki felhívta a figyelmét a tanácsnak arra, hogy ez a kinevezés nincs rendjén, nem úgy van, ahogy ez működik. Tud-e ezzel kapcsolatban bármit is mondani? Aztán van további probléma is, amit most a bolgár kinevezést illeti, erre majd rátérünk mindjárt. Euh, je dirais que... Azt mondanám, hogy nem a bíróságra tartozik az, hogy a kinevezési eljárásokkal interferáljon, még hogyha saját tagjairól van is szó, ugyanis egy másik intézmény felelős a kinevezésért, nevezetesen a tanács. A bíróság egyébként nem tud előre állást foglalni olyan témákban, amelyek csak a jövőben megjelenő problémákra vonatkoznak. Éppen ezért a mai napon eléggé meg van kötve a kezem azzal kapcsolatban, hogy mit tudok elmondani. Ugyanis nem készültek még el a jogi elemzések. Vannak tehát olyan tények, amikről be tudok számolni, de elnézésüket kérem, nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy bizonyos elemzések még folynak, így ezekről nem áll módonban nyilatkozni ami a konkrét adatokat, számadatokat és bizonyítékokat illeti. Beszéltünk arról, hogy négy ügyről van szó, és említettem azt is, hogy közszolgálati törvényszékről van szó, és Kornezov úrról. Összesen nem csak négy, hanem szélesebben kiterjesztve 21 határozatról van szó, de leszűkítve viszont kettő ügyet kell áttekintenünk. Ezek esetében előfordulhat még, hogy ezeket semmisé teszik, tehát igazából viszonylag korlátozott számú ügyről van azért itt szó. Köszönöm szépen a helyesbítést. Ugye két fellebezés van, és két megsemmisítési ügy akkor. akkor a bíró még ott van a bíróságon, van egy új kiírási eljárás, és a szakmai tapasztalat számít. A bolgár jelölt ö, itt most a, a bíróság a bírósággal kapcsolatban munkaügyi perre ment, és az a kétes kérdés, hogy a saját szakmai tapasztalata milyen szerepet játszott a, az eljárás során. Encore une fois, Madame la Présidente. Elnök asszony, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a bíróság nem vett részt a kinevezési eljárásban, Kornezov úr kinevezési eljárásában. Ezt még egyszer hangsúlyozom. Ami a kinevezést illeti, itt ugye az Európai Unió bíróságára történő kinevezésről van szó, ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 254. és 255. cikkében szerepel, mely szerint a tagállami kormányok hozzák meg a döntést, az illető tagállam állít egy jelöltet, és a kormány dönt. Tehát a bíróság semmilyen módon nem tud beleszólni abba, hogy kit neveznek ki, és hát utána ugye eltelt négy hónap, de hát ezzel kapcsolatban nem volt nekünk semmilyen beleszólási jogunk. Nem lett meg a dolog, de akkor ön is elismeri, hogy itt minimum egy kérdés felmerül, hogy lehet az, legalábbis én ezt így fogalmazom meg, hogy ez így alakult. Kihez lehet egyáltalán akkor kérdéssel fordulni, hogy kinek milyen szerepe volt a kiválasztási eljárásnál, kikből áll ez a kiválasztási bizottság, ki volt ennek az elnöke, és hol lehet megkérdezni, hogy a szakmai tapasztalat milyen szerepet játszott. Ezt ki kell tudni deríteni és azt meg pláne, hogy akit meg nem választottak meg bírónak, az jogosan ö, tesz panaszt. A bíróságra történő bírák kinevezési eljárása másképpen zajlik, mint a közszolgálati törvényszék bíráinak kinevezése ugyanis ebben az esetben a szerződés nem ír elő pályáztatási eljárást. Tehát amikor a bolgár bíra kinevezéséről beszélünk, akkor nem éppen egyértelmű, hogy hogy zajlott ez a kinevezés. Ugye ez egy formális eljárás volt, itt több jelölt volt, és itt egy belső bolgár eljárás alapján választották ki ezt a személyt. Egyébként én sem ismerem pontosan a bolgár eljárást, úgyhogy nem is kívánok erről nyilatkozni. Viszont felmerülhet az a kérdés, és tulajdonképpen ezt valóban föl lehetne tenni az EUMS 255. cikkével foglalkozó bizottságnak, ugyanis ez a bizottság foglalkozik azzal, hogy hogy történik a bírák kinevezése, és hogy Kornezov úr kinevezése, illetve személye megfelelő volt-e. Nekik fel lehet tenni a kérdést, hogy hogy zajlott a bolgár eljárás, én nem tudok erre válaszolni. Tehát csak a 255. cikk bizottsága tudja ezt megválaszolni, hogy ez a négy hónapos tapasztalat, erről mi a véleményük, én erről sajnos nem tudok többet elmondani. Wen, genau, wen, wen, wen könnten wir denn da... Akkor kit kérdezünk meg? Még egyszer, csak ismételni tudom magam, a kiválasztási eljárás tagállami kiválasztási eljárás, tehát az érintett tagállam kormánya hozza meg a döntést. Megkérdezhetik tehát a tagállamtól, hogy hogyan született meg ez a döntés. Én szeretném tudni, hogy ki volt a bíró kiválasztás bizottság elnöke. Ki volt az? Mármint a 255. cikk bizottságáról beszélünk? nem tudom, hogy ki volt a legutóbbi elnök, de ezt természetesen meg tudom keresni és meg tudom mondani. Oui, oui, oui. Mert hogy Hanafevé volt az elnök, mert hogy én akkor Hans Vével fogunk kapcsolatot fölvenni. Furcsának tartom, hogy itt egy olyan eljárás érvényesül a bírók kiválasztásánál, hogy elvileg itt egy független testületnek kéne döntenie, ezt előre nem láttuk, hogy ez így lesz, hogy ezt alá áshatja, megkerülheti egy másik stratégia. Ez szerintem durva. Az életben nincsenek véletlenek, én ezt már megtanultam a politikában, és az, ahogy ez az eljárás zajlott, meg ahogy aztán a rákövetkezők, ez batrányos. Az én erkölcsi érzékemet ez súlyosan sérti, és nagyon sajnálatosnak találom, hogy a bíróság erre leplet borítana, hogy önöknek ez mindegy, ezt, ezt nem tudom elfogadni. Elnök asszony, természetesen mindenkit érint és érdekel ez a kérdés a bíróságnál. De ha már nálam a szó, még egyszer szeretném elmondani, hogy semmilyen szerepünk és semmilyen illetékességünk nincs a bíróság részéről a bírák kinevezésének kapcsán. Úgyhogy itt egy olyan aspektusról van szó, amely semmilyen módon nem kapcsolódik a mentesítéshez, még hogyha valahogy a napirendre ez úgy is került föl, mint a bírósági mentesítés nyomon követése. Itt nem a meghozott döntésről van szó, nem a mentesítésről, hanem egy személy kinevezéséről, amiről még egyszer csak azt tudom elmondani, hogy a bíróságot célozzák önök, mikor a bíróság teljesen ártatlan a kinevezés kapcsán. Én nem célozok. Ha lenne céltáblám, akkor már rég belelőttem volna. Csak azért teszem fel ezeket a kérdéseket, mert egyszerűen bosszantónak találom azt, hogy milyen hallgatás veszi körül ezt az egész történetet, miközben sok tény itt súlyos. És abban sem értek egyet önnel, hogy itt ne lenne a bíróságnak felelőssége. A 255-ös bizottság döntéseinek komoly pénzügyi vonatkozásai vannak és lehetnek, úgyhogy ebben a kérdésben ellent kell, hogy mondjak önnek és már is jelentős pénzeket dobtunk ki az ablakon, adófizetői pénzeket, anélkül, hogy bármilyen eredményt fel tudnánk mutatni. Ez a történet még nem zárult le. Köszönöm, Lakó úr, hogy eljött, de attól tartok, hogy erről még egyeztetnünk kell. Köszönöm, hogy itt volt. Most rátérünk a 8-as rendi pontra, a számvevőszék 10 per 2018-os különjelentésére. Schmidt asszony a téma előadója, és Figurédó úr a számvevőszék részéről. Már megelőzték ezt a mai különjelentést előzetes egyeztetések. Itt vannak az Agrárbizottság képviselői is, hiszen érintettek a téma kapcsán. Figurédó úr. Nem halljuk a felszólalót. Nincsen mikrofonja a felszólalónak. Most már talán igen. Most kikapcsolta, amit bekapcsoltak neki. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghívtak, itt lehetek, és pozitívan válaszolhatok kérdésére. Rövid ö, néhány héttel ezelőtti szövegemet folytathatom. Itt PowerPoint előadással készültem, így talán könnyebb látni a dolgokat. Megírtuk a végső jelentést, az ajánlásainkat a bizottságnak, a gazdálkodók alaptámogatási rendszerével kapcsolatban. Az alaptámogatási rendszer szépen működik, de egyelőre nem sok hatása volt az egyszerűsítésre, a célzottabb támogatásokra és a támogatási szintek konvergenciájára. Összességében azt találtuk, hogy a kifizető ügynökségek jól teljesítettek, komolyan komoly erőfeszítéseket tettek, hogy az új rendszert bevezetsék, elfogadtassák. A kapreform kapcsán, amely 2013 óta van érvényben. Az ellenőrző rendszerek a tagállamokban, amelyeket meglátogattunk, alapvetően jól csökkentették a kockázatokat. A BPS kifizetések, az alaptámogatási rendszer kifizetései alapvetően mentesek voltak a materiális hibától, ugyanakkor egyes esetekben az alaptámogatási értékek pontatlanul számítattak ki, rosszak voltak a becslések, becsléseken alapultak, és egyes kifizető ügynökségeknek súlyos gondokat okoztak. Most arra térnék rá, hogy miért. A bizottság az új alapkifizetési rendszert, alaptámogatási rendszert megfelelő átfogó, részletes iránymutatással bocsátotta útjára, ez jó volt, de bizonyos monitoring információkat nem gyűjtött be. Úgy érezzük, hogy a bizottság többet kellett volna, hogy elvárjon a a jóváhagyó testületektől. Ami az egyszerűsítést illeti, emlékeztetnék arra, hogy az egyszerűsítés volt az egyik fő célja ennek a reformnak. Ami az egyszerűsítést illeti, még mindig túl sok az opció és kivétel. A tagállamok által választott opciók sajnos nem mindig az egyszerűsítést szolgálják, amit egyes tagállamok választottak ö, opcióként, ö, azt mások ö, is választották, tehát átfedésbe kerültek egymással a támogatások, és ö, egyes ö, gazdálkodóknak ö, váratlan és nagy ö, hasznot hozott ez az új rendszer, ami nem volt tervbe véve. Továbbá a reform egyik fő célja az lett volna, hogy célzottabban érjék el a gazdálkodókat a támogatások. Ehhez az új aktív farmer koncepciót dolgozta ki a bizottság. E, el is, el is értek ezzel eredményeket, de ennek csak korlátozott pozitív hatása volt. És a parlamenti és tanácsi döntésnek megfelelően a tagállamok ö, csökkenthetik azon kritériumok számát, amely alapján egy gazdálkodó aktív farmernek definiálhatja magát. Ami a célzottságot illeti, a reform kiterjesztette ezeket a kategóriákat ö, új területekre. Egyes tagállamok ezt proaktívan felhasználták, és a spekulációnak elejét vették, de a land eligibility fogalma ugyanakkor új típusú problémákat, végrehajtási problémákat okozott. Ami a konvergenciáját illeti a támogatási szinteknek, és ez volt az egyik fő célja a reformnak, a 2013-as reformhoz képest úgy néz ki, hogy 18-ból 11 tagállam esetében továbbra is súlyosan nagy különbségek vannak a tájogatási szintekben, és ez 2019 után is fenn fog állni. Itt látjuk, hogy az egyes tagállamok hogyan teljesítettek. A, az alaptámogatási rendszer nem felelt meg a kisgazdák várakozásainak továbbra is a nagyok részesülnek inkább támogatásban, és a világos célok hiánya és egy bizonyos referenciaérték kitűzésének a hiánya a támogatás hatékonyságát is alássa. Ezek alapján a bizottság felé az ajánlásaink a következők. Elsősorban az ellenőrzést kéne erősíteni, és a ugyan jogosan kifejezett, kifizetett pénzek kapcsán felmerült hibákat csökkenteni kell. Nem teljesen jók a vizsgálati review rendszerek és az információ terjedése, és jobban kéne hangsúlyozni az alapvető információk eljutásának kérdését a tagállamokba, és tisztázni kellene a bizottságnak és a különböző engedélyező vagy minősítő hatóságoknak a kompetenciáit, ezeket jobban el kéne választani az alaptámogatások kapcsán. Úgy gondoljuk, hogy mielőtt a jövő kapra vonatkozóan a bizottság bármilyen ajánlást tesz, és jövedelemtámogatásra vonatkozót különösen, különböző termelőcsoportokkal le kell ülni, és minden jövedelem támogató mechanizmust meg kell vizsgálni olyan szempontból, hogy hogyan érhetik el vele a legjobb eredményeket, és minden javasolt intézkedést össze kell vetni az alaptámogatási rendszerrel és annak performancia mutatóival. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ezek a legfontosabb gondolatok, amelyeket az audit során feltártunk és megfogalmaztunk a bizottság számára, ezekkel kell szerintünk a bizottságnak foglalkoznia A bizottság ezek közül már többet elfogadott, másokat részben elfogadott, részben pedig nem tudja elfogadni a meglátásainkat. Köszönjük szépen ezt a számolót, Nagyon nagy összegekről van szó. Most megadom Schmidt asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Én is ezt az átfogó jelentést és terjedelmes jelentést, hát fontos, hogyha már ilyen sokat költünk valamire, akkor alaposabban nézzük is meg. Ez egy világos jelentés, hogyha a mezőgazdasági támogatásokról ilyen külön jelentéseket kapunk, akkor általában sejtjük, hogy milyen irányba indultak el, hogy a célok, amelyekre a támogatásokat költik, nem igazán mérhetők, és egy biztos a tagállamok közötti különbségek túlságosan nagyok, és hát egy további ok erre, ez egy kicsit szálka a szememben is általában, hogy a nemzeti hatóságok nagyon komoly adminisztratív terhet kapnak a nyakukba, és ez olyas valami, ami engem aggaszt, és ahol úgy gondolom, hogy ezzel szemben fel kell lépnünk Természetesen azt tetszik, hogy a számövőszék egyértelműen fogalmaz, világos szavakat talál, mert a kap a közös mezőgazdasági politika célja világosan megfogalmazott a szerződésekben, hogy megfelelő ö, életszínvonalat biztosítson a gazdák számára, de hát az alaptámogatásokkal van problémánk, tehát a kap alapvető célja volt, hogy megfizethető élelmiszereket lehessen előállítani, és ez összefügg a bázis kifizetésekkel, és ez nem került át azonban egy mérhető számadatba, ami a hatékonyságot és eredményességet illeti a támogatások kapcsán. Hát itt nem igazán látjuk, nem tudjuk igazán mérni, hogy a az életszínvonal fenntartását ez hogyan szolgálja, és nem igazán világos a mezőgazdasági lakosság körében, hogyan lehetne a leghatékonyabban elkölteni ezeket a pénzeket, hiszen egész Európában az a célunk, hogy megfizethető, rentábilis ö, ö, e, élelmiszertermelést és egyben megfelelő életszínvonalat biztosítsuk a gazdák számára. Természetesen különböző ajánlások vannak a mm, számvőszék részéről, bár mint mondtam, az administratív terhelés a nemzeti hivatalok számára fontosak, de azért az ellenőrzéseknek mégiscsak működniük kell, és a földhasználati információknak is aktualizáltnak kell lenniük, és igaznak kell lenniük, mert valahogy azért az ellenőrzéseket el kell tudni végezni, miután valamennyiünk számára ismert, hogy különböző jellegű mezőgazdaságok vannak, mások Lengyelországban, mások Svédországban, ezért gondoskodni kell arról, hogy az alapvető szabályozások egységes értelmezést kapjanak a különböző tagállamokban, hiszen különbözőek a jogi előírások. Ez nagyon sok opciót és számítási módszert jelent az Európai Bizottság számára, és ez bizonyos mozgásteret biztosít a tagállamok számára, de semmiképpen sem vezetett a rendszer egyszerűsítéséhez még egyszer elmondom, hogy a nemzeti hatóságoknak komoly administratív terhelése van, és a kettes, hármas ajánlást is támogatjuk, ezek jövőbe mutató ajánlások, és azt hiszem, hogy beszélnek róla, remélem nem valósul meg, de 2020 után, hogyha kevesebb pénz kerül a mezőgazdasági területre, akkor ezeket az ajánlásokat támogatni kell. Az aktív gazdákat kell támogatni. Hát még egyszer szeretném elmondani, a élelmiszerellátás biztonsága, a mezőgazdasági termelés biztosítása fontos kérdés. Különbséget kell tenni a tulajdonos és a gazdálkodó között, hogyha nem ugyanazon személyről van szó, és eh, még egyszer meg kell említeni a különböző üzemmódokat, üzemi fajt, üzemfajtákat, ezeketnek eleget kell tenni, csak nem szabad további terhet rakni az igazgatási hatóságok nyakába tagállami szinten, mert egyszerűen valamikor túlterheltek lesznek. Itt az ideje, hogy az Európai Bizottság az összes tulajdonos jövedelmi helyzetét megvizsgálja, és elemezze, hogy ténylegesen hogy van szükség jövedelmi támogatásokra. A területek mezőgazdasági potenciálját is vizsgálni kell, itt vannak különbségek. Egyrészt a mezőgazdasági termelés szempontjából fontos, a mezőgazdasági terület másrészt pedig a megőrzés szempontjából, a költségeket, a profitabilitást is említeni kell, és az egyéb mezőgazdasági költségek és a nem mezőgazdasági bevételek, egyéb tényezők a gazdaságosság, a versenyképesség szempontjából mindenképpen elemzendők, ezek olyan pontok, amelyeket itt ki kell emelni. Úgy gondolom, hogy nem, nem tudunk ajándékba adni senkinek semmit. Alaposan meg kell nézni, hogy hol költik el észszerűen a pénzeket, és mennyire észszerűen költik el ezeket, és akkor a jelen állapotot kell vizsgálni, utána a szükségletet, és utána tudjuk elmondani, hogy a támogatások észszerűek-e nem, vagy nem, és hát teljesítmény alapúak, vagy nem. Köszönöm szépen. Többen is hozzá akarnak szólni. Kárem Batasszony. Köszönöm szépen én is a számvevőszéknek a prezentációt, Schmidt kolléganőnek is köszönöm az elmondottakat, többé-kevésbé alá tudom húzni, amit mondott, nagyon fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy a jövedelmi elemzésekre szükség van mindenképpen, vagy bevételelemzésekre, mert különben itt öntözőkanna alapon, vagy elven költjük el az európai pénzeket, de nem tudjuk közben, hogy teljesítik-e a célokat és igényeket, mert a céldefiníciók, célmeghatározások nem elég konkrétek számokról beszélünk. 18 milliárd euró az, amiről beszélünk, ez 4 millió gazdaságot érint, ezek között osztják ezt fel, és nem minden területen látjuk azt, hogy amit mit asszony is említett, hogy ez egy jövedelmi támogatás lenne, amely igazságos. Általában hát szeretném megállapítani, hogy ez az igény, hogy megőrizzük eh, a gazdák jövedelmi szintjét, hát ez az elvárás a bázis kifizetésekből indul ki, de a közös mezőgazdasági politika önmagában ezen túl kell, hogy lépjen, sokkal többet kell, hogy jelentsen, mint ez a jövedelembiztosítás. Itt a vidéki térség megőrzése, például környezetvédelmi intézkedések kerülnek szóba, egészségvédelem, stb. stb. Tehát ez mind ide tartozik számomra a jövőbeli kap orientációja szempontjából rendkívüli fontossággal bír, hogy azok a feladatok, amelyek ma a második pillérben kerülnek teljesítésre, most tényleg elemzésre szorulnak, és egyes jelentések ezt már említik az utóbbi időben, hogy eleget tesznek a mm, feladatoknak, de mindenképpen, hogyha csökkentések lesz, akkor itt a bázis kifizetéseknél kell ezeket, bázis támogatásoknak kell ezeket megvizsgálni, kell egy felső határa közvetlen kifizetéseknél, és a nemzeti esetekben a windfall, tehát az óriási nyereségekre nem kerülhet sor, ezt a jövőben ki kell zárni, amit nemzeti keretek között döntenek el. Hát egy kicsit a probléma mindig az, hogy ki a hibás valamiben. Eddig az volt a benyomásunk, hogy az Európai Bizottság a feladatok közül sokat a tagállamokra bíz, pedig magának kéne előre intéznie, ezzel ellen tiltakozni fognak a tagállamok. Ami az egyszerűsítést illeti, azért ez egy bonyolult kérdés, mert itt európai pénzekről van szó, Természetesen le, a cél az, hogy lehívják a jogosultak ezeket a kedvezményezetek, de azért valahogy biztosítani kell azt is, hogy a számvőszéken, a nemzeti ellenőrző posztokon keresztül nyomon tudjuk követni, hogy az adófizetői pénzeket korrekt módon használják fel. Tehát itt egy egyensúlyról beszélünk megint egyszer. Egyrészt ügyelni kell arra, hogy a bürokrácia ne legyen túl bonyolult, nevezessen oda, hogy nem hívnak leadott esetben forrásokat, és hogyha egyszerűsítünk, azért az nem mehet annak kárára, hogy ez igazságos legyen, és erre jobban kell ügyelni a jövőben. Igen, egyszerűsítjünk, de ne menjen ez az igazságosság kárára, ne legyen ez egy öntözőkanna elv, hogy mindenki kap valamit, hanem, és itt zárul a kör, amiről indítottam, tényleg egy igényelemzésre szükség van az összes gazdaság vonatkozásában. Köszönöm szépen, Linz kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. A két előttem szólóhoz hasonlóan én is ismétlem, hogy miről is beszéljünk. Nagyon komoly, 18 milliárdos költségvetési tételről van szó évente, és ezért az érdekünk tényleg az, hogy ezeket úgy használják fel, ezeket a pénzeket, hogy a célokat elérjék vele. Hát ezek a célok gyorsan meg tudunk állapodni, megfelelő életminőséget biztosítani, profitabilis élelmiszer előállítás és a gazdák számára megfelelő jövedelem biztosítása. Ez így rendben van. Köszönöm szépen az előadóasszonynak, és köszönöm szépen a számbevőszék eh, képviselőjének is azt, hogy elkészítette ezt a jelentését. Azért azt látjuk mindebből, hogy nagyon sok kérdés nyitott a számbevőszék eh, alapesetben nagyon udvariasan hívja fel a figyelmet a kritizált pontokra, és hát nagyon sok van ezekből, és mit asszony, és ön is említette kolléganő az imént, hogy előadóként a parlament részéről megvan a mi feladatunk. E, és meg kell állapodnunk abban, hogy a számvevőszék e, javaslatait bármennyire jók és kiegélégítőnek tartjuk-e, vagy adott esetben hozzá kell fűznünk valamit. Úgy gondolom, hogy ilyen méretek mellett, e, ilyen potenciálok mellett kritikusan kell vizsgálnunk, nem kellett többet tenni, mint ami most itt eddig elhangzott, mert itt egy kritikus pontról van szó jövőre, vagy egy évvel később megszületik a többélyes pénzügyi keret, ezt tudjuk, és azt hiszem itt az ideje annak, hogy megfelelő irányba állítsuk a váltókat. Hogyha jól értettem, akkor az Európai Bizottság és a tagállamok közötti összjáték nem surlódásmentes. Mi szubszidiaritást alak akarunk, tehát hálásak vagyunk azért, hogyha az Európai Bizottság bizonyos dolgokat rábíz a tagállamokra a végrehajtás szempontjából de meg kell, hogy állapítsam, hogy itt túlságosan szétmennek a dolgok. Az említett opciók a, oda vezettek, hogy az egyes tagállamok eljárása nem egyezik meg, és ez kihatással van arra, ami nagyon konkrétan a gazdáknál történik. És ez azért nem fordulhatna elő biztosítani kellene, hogy a végén tényleg igazságosan oszlik el az a 18 milliárd, és csak azért, mert egy-egy tagállam másképp látja a mozgásterét, és másképp használja ki, ezért aztán nagyon különböző kedvezmények alakulnak ki, amelyek nem célzottak. A kérdés most, hogy a mezőgazdasági területek méretét alapvető ponttá emeljük-e ki, vagy adott esetben más kritériumokra jobban figyelembe vegyünk, vagy megfelelően figyelembe vegyünk, ezt, ezt a kérdést fel kell tenni nyilvánvalóan, azt tudjuk, valamennyien azzal a feladattal szembesülünk, hogy a mezőgazdaság minőségét változtassuk meg, és most a liberális frakció aki nem vagyok zöld ilyen értelemben, de azért meg akarjuk változtatni az állattenyésztést, a tömeges állattenyésztésről le akarunk térni, az ökológiailag értékesebb termékek irányába akarunk haladni, ezzel egyidejűleg biztosítani akarjuk, hogy ez azért hatékony maradjon, hatékony módon történjen és hát, hogy pillanatnyilag ez már így van-e, ezt azért megkérdőjelezem. Ezen túlmenően 2013-ban a KAP reformjával egy úgynevezett negatív lista került bevezetésre. A kedvezményezetteket ki kell zárni, amelyek tevékenységének többsége nem volt mezőgazdasági. Ha a jelentést jól értem, ez a negatív lista nem volt valami nagy siker mert nagyon sok kérdést vet fel, és ilyen értelemben meg kell vizsgálnunk azt is, hogy kitartunk-e emellett, hogy adott esetben a negatív listát elhagyjuk, vagy hogy olyan kritériumokat tudunk-e kialakítani, amelyek a kérelmezők státuszát jobban nyomon tudja követni, hogy aktív gazdálkodók. És az utolsó pont, a kérdés, Eh, erről röviden beszéltem, a négy központi ajánlás, eh, a megfelelő ellenőrzések végrehajtása, a hozzárendelés a kifizetéseknek az információ terjesztése és a megfelelő kifizető helyek szerepe és tudunk-e itt módosítani, vagy úgy tudjuk, biztos, úgy tudunk módosítani, hogy az egyes tagállamok közötti különbségek, ha nem is teljesen szűnjenek meg, de azért csökkenjenek. Összefoglalatát elmondhatjuk, nagyon sok pénzről beszélünk, biztosítani kell, hogy ezt a pénzt célzottan használják fel, és hogyha már a közös mezőgazdasági politikáról beszélünk, akkor, hogy is ezt a nevet alkalmazzuk, akkor a tagállamok közötti különbségeket csökkenteni kell véleményem szerint. Köszönöm szépen. Én is bejelentkeztem hozzászólóként. Úgy gondolom, hogy a jelentés sokkoló önmagában. A tartalmat illetően Figurédő úr a szemvőszék ajánlásai nem kielégítőek, egyáltalán nem ta, ö, csalódott voltam az ajánlásokat illetően, mert ezek nagyon gyengék ahhoz képest, hogy mi a tartalma ennek a jelentésnek. És miért ilyen gyengék ezek az ajánlások? Ezzel magyarázatot várok öntől. Tehát sejtettük, hogy mi szerepel egy ilyen jelentésben, hogyha az ember nyitott szemmel jár a világban, akkor tudja, hogy mi van. Nagyon fontosokat megállapítanak a jelentésben, ezt külön köszönöm, vagy a beszámolóban, de ami a következtetés, illetve hogy most mit kell csinálni, ez nem az, amit én elképzeltem volna. Hát ez nem lehet, hogy egyszerűen csak kijelentjük, hogy itt egy pár gazda alaposabban olvasta a rendeletet, mint mások. Pára megértették, hogy hogy működik a dolog, a többiek ráfáztak a második ablak, vagy doboz tetszett, rámutat arra, hogy miről is van szó. 0,01 hektárnál 9000 eurót kaphat valaki, akkor látjuk mi van. 0,01 hektár, 10.000 négyzetméter egy hektár, 0,01 százszor 100 méter. Erről beszélünk, ez egy hektár és hogyha most 0,01 hektár, akkor egy méteres területről beszélünk, és erre, erre az egy méterre, száz, százszor egy méter, tehát egy méter széles és száz méter hosszú, erre kapok 9000 eurót, meg még többet. Na most, ki, ki fog minket még megválasztani, ha valaki ezt megtudja? Hogy az emberek a homlokukhoz kapnak, hát nem így képzeltem én Európát, abszolút meg tudom érteni és mégiscsak a bizottságtól szeretném megtudni, hogy önök milyen következtetéseket vonnak le itt a rendszerátállásnál. Nyilvánvalóan bizonyos dolgokat nem csak nem gondoltak végig, hanem egyszerűen felvállaltak dolgokat oly módon, hogy egyesek óriási előnyhöz jutnak, és nagy pénzt kaszálnak, a nagy kaszálás ezt szeretném megtudni önöktől, erre magyarázatot várok, és szeretném megtudni, hogy az Európai Bizottság milyen következtetéseket von le azon túlmenő, hogy nincs, hogy nem akarnak tudni az egészről, amit itt a főigazgató úr mondott, az arra enged következtetni, hogy ezzel a modellel, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és a maximális profitot veszi ki belőle, mindig voltak ravaszabbak másoknál, és ezzel a modellel átmegyünk a szériába, és a közös mezőgazdasági politikát próbál, politikaként próbálják ezt eladni a jövőben, és hogy hát őrizzétek, nálatok marad a pénz, amit nem költötök el, ez oda vezet majd, hogy még kevésbé pontosak a programok és a tagállamok, még kevésbé lesznek érdekeltek abban, hogy hatékonyabbá váljanak, ami már most is egy probléma. Én a jelentést jónak tartottam, túlságosan, szélsőségesen gyengének az ajánlásokat. A kérdés most persze, hát világos, én is gondolkodtam ezeken a dolgokon, hát mit csináljunk? Alapvetően kétségbe esett az ember, nem is jut semmi eszébe, hogy hogyan lehetne megszüntetni ezeket a rossz tendenciákat, hogy még pontosabban előírni dolgokat, ami nagyobb bürokráciához vezet, és ez a végén szintén nem a szükséges eredményekre vezet. Majd az Európai Bizottságnak adok szót, utána Figueiredo úr, Baszkó urat üdvözlöm a mezőgazdasági főigazgatóságtól, és megadom önnek a szót, és ne szálljon rá időt, kérem, legyen részlet, menjen a részletekbe. Thank you, Mrs. Chair. First of all, I would like to give, you know, um... Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először néhány általános megjegyzést szeretnék elmondani a jelentés kapcsán, és utána rátérek majd azokra a konkrét kérdésekre, amiket feltettek, és ugye itt volt uh, a bizottság képviselőjének uh, előző hozzászólása is. Tehát ez már a harmadik vitánk tulajdonképpen a számvevőszék kapcsán, és a kifizetési séma kapcsán, és elnök asszony, engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy néhány pozitív elemet kiemeljek ebből a jelentésből. Különösen örülök annak, ami a következtetésekben szerepel a bizottság teljesítményével és munkájával kapcsolatban. Itt az szerepel, hogy az európai gazdák támogatásánál ugye 18 milliárd euróról beszélünk, és 4 millió személyről, 4 millió gazdáról, amely mindannyiunk számára rendkívül fontos. Tehát ennek az alaptámogatási rendszernek a monitorozását rendkívül fontosnak tartjuk mi is, és az audit eredményei egyelőre eléggé pozitívak. Maga az egész jelentés is egyébként eléggé pozitívnak tekinthető. Az alaptámogatási rendszert tulajdonképpen sikeresen bevezették a tagállamokban, és mint ahogy az imént mondtam, 4 millió gazdáról van itt szó. Hogyha a közvetlen kifizetéseket tekintjük, akkor ugye ez sokkal nagyobb ez, több mint 16 millió ember, de minden esetre most az alaptámogatási rendszerről beszélünk. A tagállamok a helytelen kalkulációk, illetve az egyéb hibák mértékét szinte minimumra tudták csökkenteni. Ami az ajánlásokat illeti, azok az ajánlások, amelyek tényleg relevánsak a bizottságra nézve, azok számunkra mind elfogadhatóak voltak. És a legutóbbi ülésen is beszéltünk már arról, hogy a jelenlegi stádiumban bizonyos eredményeket még nem tudunk megbecsülni, de néhány hét múlva, amikor ennek eljön az ideje, akkor természetesen az erre vonatkozó, a konvergenciára és az egyszerűsítésre vonatkozó ajánlásokat is figyelembe fogjuk majd venni a 2020-as időszakig ami az alaptámogatási rendszert illeti, rendkívül fontos a támogatási rendszerek konvergenciája, és ez a három elem a konvergencia, a targeting, tehát a célzottság és az egyszerűsítés tulajdonképpen már a bizottság közleményében is szerepel a Future of Food and Farming című közleményünkben. És szeretném azt is elmondani, hogy a bizottságnak volt még egy közleménye az MFF jövőjének kapcsán, és ez is hangsúlyozza azt, hogy a közvetlen kifizetések a politika fontos részei maradnak. De a streamlinolást elvégezzük majd, mint feladatot, illetve a jobb célzottságot is figyelembe fogjuk venni, mint célkitűzés mind a tagállamok, mind a gazdák szempontjából vizsgáljuk ezt a rendszert, és szeretnénk egy kiegészítő támogatást is megvalósítani a gazdaságok szintjén, és a capping, illetve a degresszív kifizetések lehetővé teszik, hogy a kicsi és közepes méretű gazdaságok kiegészítő támogatást is kapjanak további konvergenciákra számítunk egyébként az általános támogatási szinten is a tagállamokban, és mindez lehetővé teszi majd, hogy a kifizetési szinteket az Európai Uniós átlag szintjén tudjuk tartani. Az egyszerűsítés és a célzottság kapcsán szeretném még egyszer elmondani, hogy a Future of Food and Farming című bizottsági közleményben egy új modellt dolgoztunk ki, ami az operatív célkitűzések, illetve a baseline-ok -ok hiányának problémáját fogja orvosolni. Így tehát a politika véleményünk szerint hatékonyabb lesz, egyszerűbb lesz és célzottabb lesz. Ennek két fontos eleme van. Az első a magasabb szintű szubszidiaritás, pontosan azért, hogy olyan politikai elemeket találjunk, amelyek a helyi vagy a nemzeti szinthez jobban kapcsolódnak, illetve a második egy új megközelítés bevezetése, amely inkább a forrásokra és nem pedig a megfelelési szintre alapul. És szeretnék visszatérni a számvevőszék jelentésére és kritikáira a konvergencia, az egyszerűsítés és a célzottság témakörénél maradva. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy az egyértelmű, hogy az administratív terhek jelentősen növekedtek a jelenlegi kápban, a legutóbbi káphoz képest, és szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az eredeti bizottsági javaslat erre a javaslatra nézve sokkal kevesebb lehetőséget foglalt magába, és hogy most egy sokkal egyszerűbb támogatási rendszer jött létre. Ugyanakkor a társ jogalkotói rendszerben természetesen létrejöttek olyan lehetőségek, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tagállamoknak, amely jó, tehát így egy személyre szabottabb megoldási rendszer jött létre, de ehhez természetesen bonyolultabb végrehajtási és menedzsment szabályok tartoznak, így lehet csak a helyzetet elemezni. És ugye itt van ez a tipikus példa, amiről az imént is beszéltünk, ez az aktív gazdákról szóló záradék, hogy lista legyen, vagy negatív lista legyen, Erről nagyon sok vita folyt a jogalkotási periódusban. És mindez oda vezetett, hogy létrejött egy olyan szabály, amely nem feltétlenül hatékony, illetve bizonyos tagállamokban nagyon komoly adminisztratív terhekkel járt. Már a jelentésben is megemlítésre kerül, hogy a célzottság gyengélkedik, tehát sokkal fontosabb lenne, hogy célzott támogatást nyújtsunk, és itt megint csak beszélnünk kell az aktív gazdákról, azokról a gazdákról, akik és akiknek a családja elsősorban a mezőgazdasági tevékenységtől függ. Itt nagyon magas szintű célzottságot kell elérni regionális szinten a támogatások megállapításában. Ezen kívül a bevétel támogatást is több sémával, tehát több rendszerrel együtt kell alkalmazni, ugyanis az alaptámogatási rendszer az egész közvetlen támogatási rendszernek mindössze 15-16 százalékát teszi ki. Tehát itt vannak például a fiatal gazdáknak szóló támogatási rendszerek, az ökokondicionalitás, tehát azért több támogatási rendszer több támogatási rendszer is működik itt, nem csak az alaptámogatási rendszer. A tagállamoknak sokkal célzottabban kellene kezelniük ezeket a támogatási rendszereket, és ezeket jobban kellene igazítani a gazdák valós igényeihez. És még egy specificitást szeretnék itt kiemelni, ez az, hogy ez egy rendkívül széttöredezett ágazat. 4 millió kedvezményezetről van szó a BPS alatt, tehát az alaptámogatási rendszer alatt, tehát itt egy rendkívül szétaprózódott ágazatról van szó. Bevételi támogatást nyújtunk a gazdáknak, de meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a jobb célzottság, a jobb targeting, és az administratív terhek növekedések között. Tehát, hogyha ezeket a támogatásokat minden egyes gazdának szeretnénk megadni a helyi specificitások figyelembevételével, akkor egy administratív szörnyet hoznánk létre. Jó lenne az alap ötlet, és jó lenne a szándék, de egyesével minden egyes gazda helyzetét megvizsgálni, és ehhez igazítani a támogatási rendszert, az administratíve megoldhatatlan lenne. Tehát valamilyen szintű célzottság, valamilyen szintű targeting szükséges, de a közhatóságokat sem lehet agyon nyomni óriási administratív terhekkel. A konvergencia kapcsán szeretném még egyszer elmondani, hogy a bizottság eredeti javaslatában tulajdonképpen az szerepelt, hogy egy egységes elv és értékrendszer alapján működjön az alaptámogatási rendszer 2019-től kezdve. De a társ jogalkotói rendszerben több alternatíva is megjelent, összesen három opciónk van. Az egyik teljes konvergencia rövid távon, másik teljes konvergencia hosszú távon, a harmadik pedig részleges konvergencia, amely azt jelenteni, hogy 2019-re lesznek még olyan tagállamok, ahol lesznek különbségek, lesznek értékkülönbségek a támogatások kiosztásának kapcsán. Szeretnék néhány szót szólni az audit ról is. Úgy gondolom, hogy ez itt az egyik kulcsfontosságú témája a jelentésnek. A számvevőszék további pontosságra kért minket, és a bizottság auditja is hasonló eredményre jutott. A releváns kérdéseket figyeljük, és a conformity clearance eljárásnak alávetettük őket, tehát a konformitás vizsgálata folyamatosan folyik. A számvevőszék által felvetett problémákat tehát felkaroltuk, és a konformitás vizsgálati eljárások folyamatosan zajlanak. A tanúsítási szerveknek nagyobb szerepet kellene adni a támogatások kapcsán. A bizottság is ezen a véleményen van a tanúsítási szervek szerepének kapcsán. A bizottság irányvonalaiban szerepel is ez, tehát a számvevőszék következtetéseivel egyetértünk ebben a tekintetben. Ezek voltak az általános megjegyzések, és akkor szeretnék visszatérni néhány konkrét kérdésre, amelyek felmerültek itt a vita során. Először is nézzük a gazdák bevételeinek ellenőrzését és ismeretét, és hogyha van egy olyan téma a mezőgazdaságon belül, amelyet komolyan kellene venni, és amelyet tényleg jobban kellene kezelni, akkor ez az. Tehát makroekonomiai szinten a gazdák bevételének vizsgálata, elemzése régiókra lebontva, gazdaság típusokra lebontva rendkívül fontos, és létezik egy gazdaság elszámoltatási rendszer is, adatbázis, amelyben minden szerepel. Ezt makroszinten is megtesszük egyébként az eurostatos információk felhasználásával. Így tehát elég tiszta képünk van arról, hogy a gazdaságok mennyi bevételt termelnek, azt is vizsgálva, hogy a termelési faktorok hogyan alakulnak a különböző gazdaságokon tehát hogy milyen gazdaságról van szó, mondjuk itt akár az agroturizmus is figyelembe vehető, mint ágazat. Tehát mindezekben az esetekben vizsgáljuk a bevételi szinteket, és hogy miért. Először is azért, hogy indokolni tudjuk a bevételi támogatásokat, mint ahogy ez megjelent a költségvetési elemnél is, az európai költségvetés szempontjából és a CAP szempontjából és másodszorban azért, mert hogyha rendelkezünk ezzel az információval, akkor a bevételi támogatásokat személyre szabottabbá tudjuk tenni. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy személyekre lebontva nem tudunk tényleg személyre szabott támogatást nyújtani, ez elviselhetetlen adminisztratív terhekkel járna, de minél célzottabb ez a támogatás, annál jobb. A bevételi támogatások odaítélésénél, hogyha megnézzük, hogy most hogy működik az alaptámogatási rendszer, ez egy éves szintű rendszer. Szeretném hangsúlyozni, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy megmaradjon ez az eszköz, mint terület alapú eszköz. Egyrészt azért, mert ez az egyik legfontosabb információ forrásunk a mezőgazdasági tevékenységről. Beszélhetünk a gazdasági területek beazonosítására és regisztrációjára vonatkozó rendszerre, ez is rendkívül fontos elem. Ezek tehát tulajdonképpen hagyományos, tradicionális és alapvető fontosságú termelési faktorok. Ezek azok, amelyek a legjobban mutatják a kettős tevékenységet, tehát az élelmiszer előállítást, magát a mezőgazdasági tevékenységet, illetve a közjavakkal és a természeti forrásokkal való gazdálkodás kettős kérdését. Ezen az alapon rendkívül szoros a kapcsolat az alaptámogatási rendszereknél, a gazdaságok mérete és a támogatások szintje között. A jelenlegi periódusban is így tettünk majd, és ez valószínűleg így lesz a következő periódusban is, olyan mechanizmusokat alkalmazunk, amelyek a negatív effektusokat, a negatív hatásokat csökkentik, és egy igazságosabb és méltányosabb támogatási rendszert hoznak létre. Aztán itt van a negatív lista. A negatív lista kapcsán, itt ugye az aktív gazda záradéknál tartunk, itt egy 2012-es, 2013-as társjogalkotási eljárásról van szó. A parlament és a tanács is javasolt változtatásokat a negatív lista kapcsán a jelenlegi kápban. A tagállamok körülbelül fele úgy döntött, hogy felfüggeszti a negatív lista alkalmazását. És 2018-tól megváltozik az aktív gazda záradék használata. Több tagállam felfüggeszti ezt a túlzottan nagy administratív terhek között miatt. Más tagállamok viszont úgy gondolják, hogy hasznos lehet ez de nem az aktív gazda, hanem a valódi gazda, genuine farmer koncepcióból kell kiindulni, tehát azokról van szó, akik valóban mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, és ebből bevételt kovácsolnak. Elnök hogy az ön példája kapcsán a nagyon kicsi gazdaságok kapcsán azt szeretném elmondani, hogy vannak minimális követelmények, a gazdaság méretével kapcsolatban a támogatások esetén. Ugye itt megvannak a referenciaszintek, de ezek természetesen változhatnak tagállamról tagállamra, és a különböző gazdasági ágazatok kapcsán is. Európai szinten 0,1 hektár a minimum. Vannak olyan kicsi üvegházak, amelyek valóban ekkorák, tehát ez egy reális szám. Ez az európai szintű minimum érték 0,1 hektár. A beviteli támogatásokra való pályázatok kapcsán. De kivételes esetekben előfordulhat az is, hogy megpróbálják kikerülni ezeket a szabályokat, vagy megpróbálnak ügyeskedni a szabályokkal, de a tagállamoknak megvan a lehetősége arra, hogy ellenőrizze a valóban megtermelt bevételt, és a belső konvergencia alá esnek ezek a gazdaságok az adott tagállamban és ezek az érintett gazdák érintettek lesznek a degresszív kifizetések alapelvében is, ami 2015 óta minimum 5%-on áll, és kilenc tagállamban pedig plafonértéket, kepinget is megállapítottunk. Tehát ez előfordul. Volt erre példa, és megpróbáljuk ezt majd megfelelőképpen kezelni a jövőben mindez, amit most elmondtam, alapvetően óvatosságra int mindannyiunkat, és így látjuk, hogy politikai szinten mit kell majd megtennünk a jövőben, azon konkrét esetek alapján, amik ugyan talán marginálisak, és különlegesek, vagy kivételesek, de mégiscsak megtörténtek. Köszönöm. Ja, Köszönjük szépen. Akkor rákérdeznék ezek a kivételek hogy a kivételi szabályok felét egyelőre nem alkalmazzák, de lehet, hogy a kivételi szabályokból akár főszabály lesz? Ugye a gyakorlatról beszélnek, a mindennapi gyakorlatról. Szeretném tudni továbbá, hogy mi változik az üzemi vezetőségeknél a jelent, költségvetés révén, és milyen konkrét következményei lesznek a következő költségvetési évre vonatkozóan. Az ökologizálás, a fiatalok, a fiatal gazdák támogatása területén úgy tűnik, hogy semmi nem változik. Mi fog változni ténylegesen, és a prémium rendszerben konkrétan az új szabályoknak köszönhetően. Thank you very much, Mrs. Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Amint ön is tudhatja, túl sok részlettel most nem szám szolgálhatok. A bizottság is még csak előkészítő fázisában van a javaslatoknak. A jövő kapja még csak formálódik, és ráadásul ez egy együttdöntési eljárásban lesz majd. De ami a kommunikációt, a közleményt illeti a 2020 utáni időszakról, annak kapcsán elmondhatom, hogy új delivery modellt tervezünk, egyszerűsítés, célzottság, hatékonyság, ugye ezek a címszavak, Na, ezt mind szolgálni fogja az új jövedelemtámogatási rendszer. A fele az intézkedéseknek jövedelemtámogatás. De nyilván a hatékonyságot is lehet növelni. Az új úgynevezett delivery model, vagy irányítási modell, ezeket mind tartalmazni fogja. Köztámogatásban csak konkrét EU szinten megfogalmazott célok támogathatók, amelyeket azonban a nemzeti szintnek is támogatnia kell, a helyi igényeknek, szükségleteknek, regionális igényeknek megfelelően. A szabályok létrehozásában a tagállamok részt vesznek majd, és az ő szükségleteikhez igazkodnak majd azok, hogy milyen jövedelemtámogatásra van szükség, tehát a jövedelemtámogatás tagállami szájíz szerint valósulnak majd meg, és a nagyobb cégek támogatása csökkenni fog, hiszen ezeknek kevesebbre van szükség, köztámogatásra különösen kevésbé, mint a kisiknek. Ezek lesznek tehát a fő változások. Megváltozik az egész dolog logikája, a hatékonyságon, a célzottságon lesz a hangsúly. És véleményünk szerint egyszerűsödni is fog a rendszer, hiszen a tagállamok saját jövedelem támogató rendszerüket vezethetik be. Tehát az egész keretprogram EU-s lesz, de tagállami szintre lebontható célok lesznek. És akkor a tagállamok mondhatják meg, hogy milyen alapon kik kapják meg a jövedelem támogatást, és hogy az adott országban ki minősül active farmernek. Mivel ezt tehát a tagállamok csinálják, európai szinten egyszerűsödik a rendszer, és a tagállamok között is megvalósul valamilyen egyensúly, és mindez már a több éves költségvetésbe is be fog épülni a jövőben is megmarad a kap jövedelemtámogató rendszere, de ezt sokkal igazságosabb rendszer szolgálja kivalósítja meg. Vagy a capping fog érvényesülni, a plafonszabás, vagy a degresszív kifizetések rendszere, hogy elsősorban a kicsik megkaphassák a támogatást a legjobban rászorulók, a kiszolgáltatottabbak. of income support. So this will be the main changes, but yes, the Commission will adopt. Ezek tehát a változások, és nyilván később majd egyre több részlettel szolgálhatunk majd, de mondom, ez még alakulóban van. Köszönöm. Hogy... Ja, danke schön. Wir freuen uns auch schon drauf. Nagyon várjuk, örülünk neki. Leszögezném, hogy a jelenlegi jogrend tehát nem változik. A jövőben állítólag azonban a végrehajtás, a gyakorlat javul. Falkenbach asszony. lenne egy kérdésem. A beszámoló után a közlemény kapcsán ez az új delivery modell úgy tűnik föl, mintha minden problémát megoldana. Nem tudom, hogy csak én gondolom ezt így személyesen, de úgy érzem, hogy ha javaslat, hogy a javaslat, mintha azt hangsúlyozná, hogy a tagállamoknak még több szabadsága lesz, és ezt pont nem egyszerűsíteni, hanem bonyolítani fogja a rendszert, még nehezebb lesz az objektív összehasonlítás és a célok elérésének ellenőrzése. Nem pont az ellenkezőjét fogjuk elérni ezzel, annak, mint amit a számvevőszék követelne tőlünk, hogy legyenek összehasonlítható kritériumaink, paramétereink a különböző modellek sokfélessége ezt nem fogja szolgálni, és azt sem látom, hogy 27-28 különböző modell egyáltalán összehasonlítható lesz-e még, és hogyan lehet olyan paramétereket megfogalmazni, amelyek mindegyikre vonatkoznak. Második kérdésem, hogy a számvevőszék eh, szakembereit mennyire vonták be a koncepció kidolgozásába, mert szerintem ők tudnák legjobban eltönteni, hogy ezek a célkitűzések valóban szolgálják-e az eredeti számvevőszéki célokat. Ennyi egyéb megjegyzés. Köszönöm. Hát akkor két dologra térnék vissza. Kalembach asszony kérdésében ugye az volt, hogy ha jövőben az valósul meg, ami a közleményben is benne van, akkor igen, a tagállamoknak több szabadsága lesz a közös szabályok végrehajtási módozatában. De mondom, ez egy EU kereten belül fog megvalósulni, tehát nem renacionalizáljuk a témát, hanem EU célokat követünk, EU eszközöket ajánlunk hozzá, csak ezekből válogathatnak a tagállamok, a nekik legmegfelelőbbet használva. hogy jobban tudják igazítani az európai politikai célokat a saját helyi sajátosságaikhoz. Én a zöldítésért vagyok felelős egyébként ezen a tervezésen belül, és nem hiszük azt, hogy ettől kevesebb lesz a greening, sőt, ha rugalmasabb a rendszer, hiszen a jelenleg az esetek felében nem működik a dolog, akkor ha csak egy minimum elvárást fogalmazunk meg a tagállamok felé, akkor a tagállamok érdekeltebbek lesznek abban, hogy kialakítsák azokat a rendszereket, amelyekre szükség van az cél eléréséhez. Igen, lehet, hogy lesz 27-28 különböző modell, bár jelenleg is nagyon sokféle modell van, de ezt közös keretbe foglaljuk, jobban, mint jelenleg, vagy szinte egységesebb lesz a rendszer, amelyen belül lesz több rugalmasság és ezáltal hatékonyság. Dolgozunk a közös indikátorokon, mutatókon, a számlevőszéki igényeknek megfelelően kvantifikálható célokat akarunk megfogalmazni, nem csak a jövedelemre vonatkozóan, hanem a környezetre, és egyéb ágazatokra vonatkozóan is. És úgy érezzük, hogy ezen eszközök mixje odahat majd, hogy legalább 21-27 közös mérőszám lesz majd. Figurédó úr, akkor tessék. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a parlamenti képviselőknek a kérdéseket. Köszönöm az ön személyes véleményének kifejtését is a jelentésünkkel kapcsolatban. Lenne néhány általánosabb megjegyzésem és néhány konkrét. Tudom, hogy a számvevőszéknek mindig udvariasan kell viselkednie, amikor szót kap, de a számvevőszéknek világosan is kell fogalmaznia. Megpróbálok tehát világosan fogalmazni. Jelentésünkben is világosan megfogalmaztuk a fő üzeneteket, és amikor világosan fogalmazunk, akkor persze tudnunk kell azt, hogy mikor beszélünk és mire vonatkozóan beszélünk. Jelenleg nagy viták jönnek még a több éves költségvetésről, a kapról is, és mindig tudnunk kell, hogy mikor szólalunk meg, és hogyha ajánlásokat teszünk, akkor az adott időszakra vonatkozóak legyenek azok. Minden javaslatunk, úgy érzem, megfelelőnek. Két dolgot állít a jelentésünk. Először is azt, hogy formálisan a dolog működik, a jövedelem támogatási rendszer, de lényegét tekintve, az eredeti céljait tekintve, az eredeti reform célok, 2013-as 15-ös célok tükrében nem optimálisan működik, főleg a célzottság, a konvergencia és az egyszerűség tekintetében. Tehát formálisan működik, nem érdemben működik, ezt próbáljuk megfogalmazni. Kérem, hallják meg ezt. az administratív teher kérdése. Világos lehet mindenki számára, hogy az egyszerűsítés volt a 2013-as reform fő célja. Úgy látjuk, és azt hisszük, hogy a bizottság ezzel egyet ért, de már a reform óta is sok bonyolítás történt az a hét opció, amit a tagállamok kapnának, bonyolultabbak, mint valaha, és jó, lehet, hogy európai szinten egyszerűnek tűnik a rendszer, de összességében bonyolult. Persze itt ez egy elvés, politikai kérdés. Jó-e a tagállamoknak több kompetenciát adni? Szerintem nem rossz, ha egy dolog teljesül, és ez az általános elvárásunk, hogy, hogy, hogy közös legyen a célkitűzés. Ha nincs ilyen közös keret, nem elég világos a főszabály, de már az alszabályok megszületnek, akkor szétesik a rendszer, és tényleg egyre bonyolultabbá válik. Tehát minden azon múlik, hogy hogyan kapják meg a tagállamok a több szabadságot. Második kérdés, amivel foglalkoznék, az, hogy tény, hogy az országok között óriásiak a különbségek. Mennyiségileg is, minőségileg is. De miért van ez így? A támogatási szintekről beszélünk. Azért, mert ennek három oka van. Mert vannak olyan tényezők, amelyeket a jogalkotás nem tud megváltoztatni. Óriási objektív, történelmi okú különbségek vannak a tagállamokban. Ez egy objektív körülmény, ezt nem lehet megváltoztatni könnyen, ezt csak elfogadni lehet. De van két olyan dolog is, amire lehet a jogalkotásnak hatása, az egyik azon történelmi elemek módosítása, vagy történelmi feladatok megvalósítása, amelyek jogalkotást igényelnek. Már a 21. század eleje óta tudjuk, hogy az objektív különbségek ezeket csak úgy lehet csökkenteni, hogyha nem objektív jogalkotási szinten ellenükben kormányozunk. Ehhez például tényleg a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy saját megoldásokkal is éljenek, lehetőségeket kapjanak, de mondom, mindig csak akkor, hogyha van egy közös európai vezérlő elv. És ezen a kereten belül valósul ez meg. A harmadik tényező, és ez számukra különösen fontos, hogy ha nincsenek referencia értékek, már pedig sok területen nincsen elég, például a tekintetben, hogy mi az optimális jövedelem. Mikor szükséges egy gazdasági, mezőgazdasági szereplő jövedelem támogatása. Ezt nem lehet objektíven megfogalmazni, nincsenek referencia értékek, nem is tudjuk eléggé, hogy mi a gazdák jövedelem szintje a különböző tagállamokban, és ha nincs referencia érték, mint ahogy a jelenlegi kapban nem nagyon van ilyen közös objektív érték, akkor nem lehet objektíválni a policit sem, és a politikai fellépéseket sem lehet jól megfogalmazni. Mert akkor nem lehet kvantitatív része ezeknek a szövegeknek. Márpedig pedig egy politikai eszköz akkor hatékony, hogyha mérhető. De ha nincs referenciaérték, nincs célkitűzés, akkor nem tudjuk, hogy a policy honnan, hová, mit ért el. Végül pedig a célzottság vonatkozásában és a negatív listák kapcsán, ahogy már Baszk úr is kifejtette a bizottság részéről, ezt a parlament vezette be ezt a negatív listás gondolatot. Személy szerint én úgy gondolom, hogy ez jó ötlet, mert a negatív lista egy olyan problémát ö, domborított ki, amelyet korábban nem láttunk eléggé, azt ugyanis, hogy sok támogatás nem is farmerekhez jutott. Ekkor ez jó szolgálatot tett. De később aztán rájöttünk arra, hogy ez is a, a bonyolultságot kezdte szolgálni. és ezt a parlament hogyan oldatta volna föl, hogyan oldatta föl? Miközben lojális vagyok önökhöz, el kell, hogy mondjam, hogy a parlamenti megoldás levágta az utat, túl egyszerű módot választott, tulajdonképpen szabad kezet adott a tagállamoknak. Tehát a parlament könnyen kitáncolt ebből, csináljátok, amit akartok, mondta. Nem adott iránymutatást, referenciaértékeket, közös szabályokat. Tehát ha a jövőt tervezni akarjuk, akkor nem ebből áll csupán a liberalizálás, hanem abból is, hogy úgy akarunk rugalmasságot, hogy európai értékeket fogalmazunk meg, ezek betartatását elvárjuk. Végül pedig leszögezném, hogy azzal is egyetértek, és ne felejtsük ezt, hogy a mezőgazdasági agrárpolitikában van egy ilyen alapkifizetési rendszer, de részesülhetnek egyéb környezeti, egészségügyi, egyéb ö, költségvetési támogatásokban is ezek a gazdálkodók, és a számbevőszik bőven írt már erről jelentést, hogy hogy a mezőgazdasági politika adminisztratív terhei egy sokkal magasabb szinten látandók. Elnök asszony, én meghallgattam az ön kritikus véleményét, ajánlataikat figyelembe vettük, vesszük. Értem, hogy hogyan érez. De ha ön is figyelembe veszi azt, amit mi mondunk, és érdemben elfogadja azokat, és a konkrét időszak szempontjait is, hogy most kell egy új politikai koncepciót kidolgozni, akkor ön is beláthatja, hogy bizonyos prioritásokra kell fókuszálnunk. Ezért van nekünk három fő prioritásunk. Miért olyan bonyolult ez. Azért, mert eh, nem látjuk, hogy mik a valós problémát. Problémák. Ha továbbra is úgy adjuk a támogatást eh, a gazdáknak, hogy direkt módon számolunk, akkor a külső aditoroknak is szerepet kell szánni. Ez az első ajánlásunk. A második ajánlásunk egy másik problémával foglalkozik, a bizottság és a parlament is rendelkezzen megbízható információkkal. Sajnos ez az információ nem jut el, és főleg nem időben önökhöz. Ezért mondja a kettes ajánlásunk, azt, amit az információra vonatkozóan, hogy a bizottság több és jobb minőségű információt tudjon kipréselni a tagállamokból, hogy ellenőrizhető legyen a poliszik végrehajtása. A harmadik ajánlásunk pedig ugyancsak kapcsolódik a fő kérdéshez, a referenciaértékek hiányához. A jövedelmi referenciaértékekhez. Ha a kapnak van valamilyen célja, akkor az az, hogy életben tartsa a mezőgazdaságban élőket, dolgozókat, és ezt pedig nem lehet úgy tenni, hogy nem tudjuk, hogy mi a referenciaérték, az alapkiindulási érték, és így aztán célzottan sem lehet eljárni, a konvergenciát sem lehet megvalósítani. Remélem, elnök asszony és tisztelt képviselők, hogy válaszoltam a legfontosabb kérdésekre, de továbbra is nyitott vagyok további kérdéseket is megválaszolni. Das Wort erhält die Berichterstatterin, bitte. Parancsoljon az előadó Schmidt asszony nem is akarok túl sokat elmondani. Hát ha hosszú monologokat mondunk, az nem azt jelenti, hogy a tartalom elé, tartalommal arra válaszolunk, amire szükség van. A kölcsönös hibáztatás nem vezet eredményre. Én azt mondtam, hogy a számvevőszék egyes ajánlásait nagyon támogatom, de az nem lehet, hogy egyrészt a parlament jelentéstel szemben lépnek fel, hogy mi szakbizottságként mindig igyekszünk minden jelentésben, minden külön jelentésben választ kapni, információkat kapni, és dolgozunk is ezen sokat, elolvassuk a jelentéseket, és azt feltételezni, hogy mi mondjuk kevés pontot vetünk fel, ezt nem tudom támogatni. Én egy kicsit Őszintén szólva feleslegesnek tartom, és semmi sem támogatom, hogy az Európai Bizottságnak több jogot adjunk. A szubszidiaritás elve még mindig fontos, és európai szinten az irányvonalakat kell kidolgozni, az iránymutatásokat, és úgy gondolom, hogy egyszerűbb a tagállamok szintjén kiadni a támogatásokat, és az Európai Bizottság tudja ezt ellenőrizni. Ez az alapvető kötelezettség és a számvevőszék ajánlásai ebbe az irányba mutatnak valóban, és az említett pontok esetében, amelyek szóba kerültek, ott dolgozunk, és hagyjuk a többi dolgot békén. Nos, én azért arra felhívnám a figyelmet, hogy az alapvető probléma nem nálunk van, hanem a, a mezőgazdasági bizottságnál, és hogy a mezőgazdasági bizottság hogyan alkot szabályokat, annak nagy jelentősége van abból a szempontból, hogy később hogyan alakulnak a dolgok. Baszkúrnak szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság a trilóguson belül rendelkezik lehetőségekkel, és ha nem élnek a lehetőségeikkel, akkor ebben nem lehet segíteni. Tehát amit most megint láttunk, hogy a következő reformban minden jobb lesz, és mondja ennek vége most, ez nem elegendő, ez nem kielégítő számomra, én ezzel nem vagyok elégedett. A számvőszéknek szerintem abban igaza van, hogy a bizottságnak több jogot kell biztosítani, de akarjon több jogot az Európai Bizottság, és ez már az első probléma mert önök igyekeznek mindenkit lenyomni a tagállami szintre, ez nem szubszidiaritással függ össze. Egyszerűen az Európai Bizottságnak nincsenek adatai arra vonatkozóan központi adat, hogy értékeljen bizonyos vonalakat, tehát már elmondtam, ami engem foglalkoztat, a 20 legnagyobb gazdaság Európában. Jó lenne, ha a számvevőszék ebben tudna segíteni nekünk, előtte erről már beszéltünk Figurédo úrral, és ha látjuk, hogy milyen adatok vannak, mik vannak az asztalon, igyekezni kell. A meglévő információkból igenis az a helyzet, hogy nem lehet kitalálni az adatokat, amelyekre szükségünk van Mm, ezt a kérdést fel kell tehát vetni, mert így tudjuk a kedvezményezett elemzést elvégezni, és az Európai Bizottság csinálja meg a kedvezményezettek elemzését, abból nem lesz semmi. Az lesz, hogy óriási mennyiségű pénzt osztunk ki öntözök kanna elve alapján Európában elvek nélkül és a koordinációban persze felvetődik számos kérdés. Figoréde úr, nagyon bízom abban, hogy a külön jelentést már bemutatta az mezőgazdasági bizottságban, vagy be fogja mutatni, nem tudom, válaszoljon. Az mezőgazdasági bizottság kért öntől időpontot, igen. Jó, akkor igenis küldjön erős üzenetet nekik is, e, erre kérem, mert különben nem tudjuk elérni a szükséges hatékonyságot. Ezzel a napirendi pont végére értünk. Köszönöm szépen a véleménycserét, nyilvános ülés végére értünk, és akiknek a következőkben nem kell jelen lennük, nem szabad jelen lenniük, azok hagyják el a termet. 15 órakor folytatjuk ma délután.